Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot, hölgyeim és uraim! Nagy öröm önöket fogadni ma. Szeretném üdvözölni a meghallgatás résztvevőit, melynek szervezője szakbizottságunk, a Nőjogi Bizottság. A nők helyzetét Észak-Afrikában felmérendő jelentésre való felkészülés részeként szerveztük meg ezt a meghallgatást. E téma nagyon fontos számunkra, igyekszünk szorosabb vigyelemmel kísérni az észak-afrikai nők jogi helyzetet. Nagyon, munkánk nagyon fontos részét szenteljük ennek a témának a mai évben. Ez a munka ma indul ezzel a meghallgatással, amelyet követően Kosta asszony, képviselőtársam jelentést ír majd, valamint szakbizottságunk delegációt is kiküld majd október végén Tunéziába. Mindenki egyetért abban, hogy a nők helyzete, a nők szerepe rendkívül fontos volt az olyan arab tavasz során. Ugyanakkor fennáll egy olyan félelem is, miszerint a demokratikus változások drámai mellékhatásokkal is járhatnak a női jogokra gyakorolt negatív hatásokra. Gondolok, ez aggaszt bennünket, ez a lehetőség. Meghallgatásunk célja az, hogy a térség országában a nők véleményét hallgassuk meg, akikre hatással volt, vagy nem volt hatással az arab tavasz. Egyesek ezt az arab tavaszt ma már arab ősznek nevezik, legalábbis a női jogok területén lehet helytálló ez az aggodalom. A mi kérdésünk az kell legyen, mi legyen a következő lépés. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a változások ne negatív, hanem pozitív hatással legyenek a nőkre? Hiszen nyilvánvaló Igazi demokrácia nem jöhet létre a lakosság felé, fele, felének bevonása nélkül. Fontos, hogy a társadalom egészében láthatóak legyenek ezek a változások. A földközi-tenger mind a két partján a nők alapvető részeikkel legyenek a gazdasági, politikai és társadalmi életnek, és a változás motorjaiként kell, hogy működjenek. A Fejlesztési Szakbizottság is ír véleményt, a fogalmazó Korina Krecu asszony, a szocialista frakció részéről, ő kimentette magát, nem tudott eljönni ma ülésünkre, ám, ám a mi ö, jelentéstevőnk Kosta asszony viszont itt van, meg is adom neki a szót most. I will speak in uh, Italian, as you want to hear <laughs> better, to understand better. Is... Okay. Allora, io voglio ringraziare... Köszönöm szépen. Szeretnék első sorban Bauer Editnek köszönetet mondani, aki megszervezte ezt a fontos meghallgatást. Van néhány kolléga is a teremben, Romero kolléga. Abból indulhatunk ki, hogy mások is csatlakozni fognak a délután folyamán még hozzánk. A mai találkozás ebben a sorban az utolsó, számomra előadóként nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő hónapokban legyen alkalmunk jelentéseket készíteni ebben a témában, és további találkozókat szervezni. Vagy bármilyen más módon az együttműködésre valamilyen utat, módot találjunk. Elsősorban nőként, európai parlamenti képviselőként szólok itt. Olaszországból érkezem, hisz, történelmi kapcsolataink vannak az észak-afrikai országokkal, különösen azzal a négy országgal, Marokkóval, Líbiával, Egyiptommal és Tunéziával, akiknek a képviselői ma itt helyet foglalnak. Úgy gondolom, ahogy Bauer Edith is már elmondta, hogy mi nőjogi bizottságként rendkívül jelentőséget tulajdonítunk ennek a meghallgatásnak, hiszen ez egy konkrét kifejeződése a mi szolidaritásunknak, fontos, hogy szolidaritást mutassunk azokkal a nőkkel, akik az arab tavasz nagy népmozgásai során kivették a maguk részét a megmozdulásokból, és hozzájárultak ezeknek az országoknak a politikai fejlődéséhez. Szeretnénk őket meghallgatni, fontos képviselők újságírók, felelősök, szakértők vannak itt a körünkben, nem kormányzati szervezetek képviselői, olyan nők, akik fontos hozzájárulást tudnak nyújtani a munkánkhoz, és el tudják húzni azt a fátylat, ami néha eltakarja szemünk elől a valóságot. 15 hónappal az arab tavasz első szikrájának kippantanása után. Ez alatt, az idő alatt különösen a fiatalok és a nők voltak azok, akik az első vonalakban harcoltak. Nem szabad, hogy megfeledkezzünk róluk. És engedjék meg, hogy még egy dolgot hozzáfűzzek. Úgy gondolom, hogy a többi kolléga nevében is mondom, azt, amit most mondok, Szíriában szörnyű dolgok történnek, amelyek megdöbbentenek minket. Úgy gondolom, hogy fel kell emelnünk a szavunkat, erősen fel kell emelnünk a szavunkat az ottani történések ellen, és nem fogadhatjuk el például a hulai mészárlást, amelynek nagyon sok gyermek és nő esett áldozatul. Tehát szolidaritásunkat fejezzük ki egy olyan országgal szemben, amely most éli át ezeket a súlyosan válságos napokat. Az Európai Unió, az Európai Parlament képviselet indítványozására kötelezettséget vállalt arra, hogy erősíti a partneri együttműködését a friss demokráciákkal. És számukra emberi jogi és társadalmi területen, demokratikus folyamatokban, illetőleg fejlesztési területen együttműködési programokat kínál. Mi nagyon jól tudjuk, hogy vannak más konfliktusok is a világ más tájain, és tudjuk azt, hogy a nők bevonása, a nők részvétele nélkül úgy a magasabb szinteken, mint az alsóbb szinteken, és a nők szerepének elismerése, illetve az ő jogaiknak tiszteletben tartása nélkül lehetetlen az emberi jogoknak az integráns megközelítése. Hogyha tehát ez nem valósul meg, akkor nem lesz hosszú és tartós, fenntartható fejlődés az országban, és így demokrácia sem lesz. E- ezen alapul e- a szakbizottságunknak az az elhatározása, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készít, amelyet én fogok majd elkészíteni, és ebben kívánjuk ezt a meggyőződésünket még nyomatékosabban kifejezni. Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak a 2011. júliusában elfogadott szomszédsági politikája egy megfelelő új megközelítésmódot fog meghatározni. Az első alapelve ennek az, hogy more for more, a jobb eredményt mutató országoknak több támogatást nyújtunk. Ez egy olyan megközelítés mód, amely a parlament más megnyilvánulásaira is visszavezethető volt például az euró-mediterrán területtel folytatott kereskedelmi kapcsolatokkal való állásfoglalás. Aztán a másik alapelv a kölcsönös felelősségvállalást. Fontos az egyenlőség. A harmadik alapelv annak a szükségessége, hogy nem csak intézményes keretek között, hanem a intézményes kereteken túl a civil társadalom képviselőivel is keressük az együttműködést. És a negyedik fontos alapelv az az, hogy a nőknek a specifikus helyzetét, szerepét a szociális rendszerekben és a társadalmi politikában elismerjük. Az első jelentésben az Európai Bizottsággal együtt kiadtunk egy közleményt, és ebben a közleményben a nők szerepéről, jelentőségéről volt szó a partnerségi politikában, különösen a dél-mediterrán térséghez fűződő partneri kapcsolatokban. Számos bilaterális munkacsoport jött létre, az első Tunéziával kapcsolatban, a második majd a választások után Egyiptomban jön létre, és ezeknek az a célja, hogy olyan megállapodásokra keressen lehetőséget, amelyek aztán ezeknek az országoknak politikai és pénzügyi erőforrásokat biztosít az Európai Unió részéről. Elengedhetetlen megérteni ehhez, hogy az európai nők és az észak-afrikai nők hogyan vonhatóak bele a politikai fejlődésnek ebbe az új szakaszába. Ez egy olyan fázis, ami fontos, a diktatúrák megdöntése után indult el, olyan diktatúrák, olyan rezsimek megdöntése után, amelyek évtizedekig uralkodtak. Ennek során két old, elmúlt héten Marokkóban, Marokkóval, Strasbourgban kötöttünk egy kétoldalú együttműködési jegyzőkönyvet, és aztán vannak a szomszédségi politikában eszközök is, amelyek 22%-kal több pénzforrással számolhatnak a jövőben. Tehát ezek az eszközeink az együttműködésre, és amelyek talán érdemibbé teszik majd a kapcsolatainkat, és erősítik a nők szerepét ebben, ezekben az országokban az Európai Beruházási Bank által nyújtható kölcsönök kerete is 1 milliárd euróra lett felnövelve, és eznek is az a szerepe, hogy a demokratikus átalakulás az intézményeknek a megerősödését elősegítse. Van egy 50 milliós keretű civil társadalmat és nem kormányzati szervezeteket támogató pénzeszköz is. Ebben az összefüggésben szeretnék szólni a saját jelent jelentésemről is. Az itt elhangzottak gyakorlatilag az, adják azt a keretet, amelyek eh, a jelentésem alapját képezik, és megfogalmazom azt az igényt a jelentésemben, hogy konkrét lépéseket, lehetőségeket kell keresnünk az események befolyásolására, a politikai együttműködésre, az európai nők és a földközi tenger másik oldalán élő nők között. Ezt mondja Boszkurt asszonynak az el, ide, nem régiben elfogadott állásfoglalása is, amely a földközi tengeri partnerségnek a specifikus női dimenzióját emeli ki. Szeretném azt is elmondani, hogy előadóként nagyon nagy érdeklődéssel várom az önök helyzetelemzését, az önök javaslatait, hogy megismerjük az egyes országokban uralkodó tényleges helyzetet. Itt különböző országokról van szó, különböző politikai, intézményi, kulturális háttérrel, de biztos, hogy vannak olyan horizontális kérdések, amelyek valamennyi új demokráciát egyaránt jellemzik és egyaránt érintik. Úgy gondolom, hogy az önök ajánlásai alapján és az önök helyzetértékelése alapján úgy az Európai Parlament, mint az Európai Bizottság, és természetesen az önök államai is tudnak tenni valamit a mediterrán partnerség és a szomszédsági politika keretében. Ezzel kapcsolatban azt is el szeretném rögtön mondani, hogy természetesen a saját politikai döntések és a adott ország önállóságának tiszteletben tartása mellett kell, hogy sor kerüljön az együttműködésre, és nyilvánvalóan a vallási és kulturális pluralitást is tiszteletben kell tartani. diszkriminációval kapcsolatban és a nőjogi konvencióval kapcsolatban, a kulturális, a vallási pluralitással kapcsolatban még további eszmecserére van szükség, hiszen ez a férfiak és a nők univerzális egyetemleges jogait, az egyenjogúságot és az univerzális szabadságot érintik. A saját tapasztalatból tudom, és engedjék meg, hogy erről is szóljak itt, hogy nem csak lehetséges, hanem egyben magától értetődő is a nők jogainak és a férfiak jogainak az egyenrangú megítélése, hiszen mindannyian testvérek vagyunk, adott esetben ugyanannak a szülőnek a gyermekei. Úgy gondolom, hogy ez lenne egy jó alap eh, a sztereotípiák és a előítéletek, nőkkel kapcsolatos előítéletek leküzdésére. Jó lenne, hogyha egy-két dolgot jobban értenénk, mint ahogy a múltban értettünk. Például ezekben a napokban úgy tűnik, hogy a Tahir téren újabb demonstrációkra kerül sor, amelyeknek tárgya az legutóbbi elnökválasztások eredménye, néhány rendőri túlkapás, katonai túlkapás. Szívesen tudnánk, hogy a jelenlegi demokratikus folyamatban ezeknek mekkora jelentősége, és a nők mekkora szerepet kapnak ezekben az eseményekben. Azt is szeretnénk egyben tudni, hogy a demokratikus fejlődés megfelele a nők elvárásainak, különösen a fiatal nők elvárásainak. Itt gondolok például a városok, városokban és nők és vidéken élő nők helyzetek közötti nagyon nagy különbségekre. Szeretnék itt néhány olyan dologról szólni, amelyek nagyon fontosak voltak e demokratikus folyamatban eddig, de amelyek nagyon különböző értelmezést nyerhetnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tudjuk az önök véleményét. A nőknek a részvétele az első szabad demokratikus választásokban valamennyi országban nagyon-nagyon nagy volt hogyha megnézzük itt a százalékos arányokat, és megnézzük a megválasztott női képviselők arányát, akkor Tunéziában 27% százalék lett a női megválasztott képviselőknek az aránya. Ugyanakkor itt nem ismerték el ezt a, a választási arányt a kormányalakításkor, és csak három miniszter lehetett. Egy miniszter lett Marokkóban, kettő pedig Egyiptomban, és ez számomra azt mutatja, hogy a nők nem igazán vettek részt, vagy nem vehették ki részüket a demokratikus folyamatokban. És talán ez is vezethetett ahhoz, hogy a Tahir téren demonstrációkra került sor. Tehát van itt egyfajta ellentmondás. Úgy gondolom, hogy a nőknek a Líbiában a 7%-os aránya a képviselőtestületben és a tripoli kormányban a 3%-os aránya, ez is egy ellentmondás. Tehát itt különbség van. A különbség van a korábbi eredmények, a korábbi női részvétel és a jelenlegi helyzet között. Nagyon nagy különbség van, hogy valaki demokratikus úton választottak meg, vagy fölülről neveztek ki nőként a különböző testületekbe. Szeretném tehát megtudni, a vendégeinktől, hogy csak nekünk az a benyomásunk, vagy tényleg az a helyzet, amit nagyon sok újság és az önök sajtója is ír, hogy kísérletek mutatkoznak arra vonatkozra, hogy most így az átalakulásnak a második fázisában megpróbálják kirekeszteni a fiatalokat és a nőket a demokratikus folyamatokból. Nagyon sok muzulmán színezetű párt nyert ezeken a választásokon, különböző színezetű koalíciók jöttek létre, talán erre vezethető vissza, vagy a választóknak a nagyon nagy megosztottságára vezethető vissza ez a lépés. Arra, hogy nagyon sok különböző párt jött létre, nagyon sok társadalmi csoportosulás, amelyek nem voltak képesek magukat megfelelően szervezni és szervezetten fellépni a választások során. Tehát ez lenne az ön, ez az, ez az egyik kérdésem önökhöz. A másik dolog, és ez különösen Egyiptommal kapcsolatban merül föl, azok a nők, akik közel állnak a különböző reformmozgalmakhoz, velük kapcsolatban, ugye itt Egyiptomban két jelölt van, akik aztán a júniusi második választási fordulón, Safik és Mosziról van szó, is részt fognak venni. Egyikük bizonyos fokig a katonai erőknek a képviselője, a jelenlegi kormányhoz áll közel, és aztán van a muzulmán testvériségnek is van egy, egy jelöltje. Tehát ez egy közvetlen kérdés az egyiptomi képviselőhöz. A önök országában hogy néz ki a politikában résztvevő nőknek az orientációja? Itt van egy nagyon nagy ellentét, amit látok ugyanis. Aztán, ami az alkotmányozási folyamatot illeti, ez is nagyon érdekes. Egyiptomban 2011-ben egy első reformot fogadtak el, egy első alkotmányos reformot, de hát ezt az új alkotmányt majd egy olyan bizottság fogja kidolgozni, amit a most összeülő új parlament fog egybehívni. Tunéziában 27% a képviselőknek nő, itt már dolgoznak az alkotmányon, Marokkóban már elfogadtak egy alkotmányt, és Líbiában még az alkotmányozási folyamat gyermekcipőben jár. Azt láthatjuk, hogy ezekben az új alkotmányokban kifejezetten hivatkoznak az egyenjogúság, a diszkrimináció mentesség témájára, még akkor is, hogyha a konkrét jogi formában ez máshogy ölt testet. Az egyik követelés az, hogy az egyenjogúságnak az alapelvét az alkotmányban rögzítsék. Tunéziában, ahol a mérsékelt is, iszlám párt nyert, ott nincsen hivatkozás a sáriára az alkotmányban, még akkor is, hogyha Tunéziának az államvallásává nyilvánítják az iszlámot. A kérdésem az lenne önökhöz, hogy van-e tényleg ilyen sokszínűség, amit láthatunk az önök alkotmányában. A kérdésem tehát az lenne, hogy nagyon sok hivatalos megnyilvánulás volt az érintett kormányoktól, az érintett pártoktól, és elhangzott az, hogy ugyanazokat a jogokat biztosítják a nőknek, mint a, fi- mint a férfiaknak, diszkriminációmentességre törekednek, és a nőjogi konvencióval kapcsolatban fenntartásaik vannak, Egyiptomból és Tunéziával kapcsolatban is elhangzott ez eddig nem történt még semmi ugyanakkor ezekben az országokban. De miközben ugye ezt mondják, mindeközben aggodalomra okot adó események is vannak. Tunéziában bizonyos politikai képviselők a gyermeküket egyedül eh, nevelő nőknél az adopció, az örökbefogadás ellen foglaltak állást, és a katonai erők is úgy foglaltak állást, hogy nem szeretnék, hogyha női polgármesterek kerülnének meg választásra a városokban, illetőleg Líbiában kvótákat vezettek be a nőkre. Tehát azt látjuk, hogy egyik oldalon fejlődés van, de a másik oldalon visszalépés is, még akkor is, hogyha nem kormányzati szervezeteknek egyre erősödik a szerepe. És zárásképpen elmondanám, hogy valamennyi fázisban nagyon fontos szerepe van a régióknak. Marokkóban Például a regionális erők szerepet kaptak a koalícióban. Egyiptomi nemzetgyűlésben például nagyon furcsa a nőknek a szerepe. Voltak jelölések, voltak ezzel kapcsolatban tiltakozások volt, voltak Mubarakhoz közel álló női szereplők, akik szerepet kaptak. Tehát nagyon furcsa itt a helyzet. A kérdés az, hogy a jogalkotóknak, a törvényhozó testületnek mi a szerepe, abban mi a szerepe a nőknek, hogyan tudják a nemzeti politikában a törvényhozók támogatni az önök projektjeit, és hogyan tudják ezt bevonni mi a szerepe a nem kormányzati szervezeteknek ezekben az országokban, hiszen ezek a nem kormányzati szervezetek a partnerségek keretében egyre fontosabb szerepekhez jutnak, de nem tudjuk a saját országukban mi a súlyuk. És szeretnénk azt is látni, hogy ugyanaz a hozzáférése a városban és a vidéken élő nőknek az oktatáshoz 75% Tunéziában az iskolázott nőknek az aránya, de máshol ez alacsonyabb. Az új kormányoknak a programjai milyen prioritásokat tűznek ki a nőkkel kapcsolatban, hol tesznek valamit, tehát a hivatalos politika területén is a nők jogaiért, és hol lehet javítani az együttműködést az európai és észak-afrikai nők között. Milyen az egészségügyhez való hozzáférés? Milyen a nőknek a biztonsági helyzete, milyen a gyermekek halálozási aránya, tehát mind erről szívesen hallanánk. Ami pedig a médiát illeti, körünkben van egy újságíró is, aki az Nemzetközi Tunéziai Rádiónak a munkatársa. Azok a nők, akik újságírók, velük kapcsolatban mondanék valamit. Három újságíró nőt Tunéziában a Nemzeti Rádió vezetésébe jelöltek. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy próbáljuk kiszorít, próbálják kiszorítani a közszolgálati médiából a nőket. Vannak ugyan most már független médiumok is, és ők próbálják ezt a helyzetet ellensúlyozni. Látni szeretnénk, hogy ezekben az országokban milyen a jogszabályalkotás ezen a területen, van-e még diszkrimináció a médiában, és adott esetben van-e nők ellen irányuló erőszak is. A libiai nőkhöz fordulok, hiszen ők jól ismerik ezt a témát, a szexuális erőszak, a nemi erőszak egy olyan olyan eszköz, amivel megpróbálják megfélemlíteni a nőket, megpróbálják megfélemlíteni a tüntetőket, aztán a nők áldozataivá válhatnak az emberkereskedelemnek is. Önnel együtt foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Ő volt az előadója, ön volt ugye az előadója, én pedig az árnyék előadója az emberkereskedelem témájának hosszabb ideje tudjuk, hogy olyan országokban, mint Líbia, az emberkereskedelem más országokból érkező nőket, migránsokat is érint. Tehát egyfajta ilyen elosztó helyéé vált az emberkereskedelemben Líbia is. Ez egy nagyon súlyos helyzet. Fontos lenne tehát, hogyha ma szövetséget tudnánk kötni itt az Európai Parlamentbeli nők és az érintett országok törvényhozásában ülő nők, hogy ezt a kizsákmányolást, ezt meg tudjuk előzni. Ugyanis elfogadhatatlan, hogy még az évszázadunkban is a nők rabszolgaság áldozatává váljanak. Megpróbáltam interpretálni, hogy ez mennyiben történhet. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon értékes lehetőség arra, hogy meghallgassuk az önök helyzetértékelését, megszívleljük az önök ajánlásait, hogy mit tehetünk közösen tehát ezeknek a kérdéseknek a megoldására. Az időterve jelentésre a következő. Júliusban, bocsánat, októberben fogom beterjeszteni a jelentéstervezetemet, aztán jöhetnek a módosító indítványok, és október végéig úgy gondolom, hogy lehetőségünk lesz Tunéziába is ellátogatni, és, az azt követ, és azt követően elfogadjuk majd a jelentést. Lesz egy további meghallgatás is az addig eltelő időben, és nagyon remélem, hogy ez egy új dimenziót nyit a együttműködésünkben. Thank you so much, Silvia. Köszönöm szépen, Silvia. Szeretnék késedelem nélkül üdvözölni a vendégeinket, és meg is adni nekik a szót. Ahogyan látják, hosszú a kérdések sora, és kevés válaszunk van, tehát nagyon remélem, hogy a mai meghallgatásunk végére ez a helyzet megfordul majd. És ezzel meg is adom a szót az első két előadónknak. Sonderben Kalifa asszonynak, Tunéziából érkezett, és újságíró. A Tunis Chain International újságírója, illetve az interneten is nagyon aktív szerepet vállal, valamint a médiában a nők szerepével kapcsolatban különböző konferenciákon vett részt, és azzal foglalkozik, hogy a nők hogyan idézték elő a változást Észak-Afrikában. A második előadónk Suad Veidi asszony lesz, professzorasszony, aki a civil szervezeteket képviseli Líbiából, nőjogvéd nőjogi szervezeteket, a Párizsi Szorbon Egyetemen dolgozik, illetve a vidéki területen élő nőkkel foglalkozik. Szeptember óta pedig a nők védelmével foglalkozik, olyan nők védelmével, akik nemi erőszaknak estek áldozatul. Egyenlő, nemi egyenlőségi kérdésekkel foglalkozott kormány szinten, és nem is olyan régen hozott létre egy civil szervezetet, amely a nőjogi védelemmel, a nők jogainak a védelmével foglalkozik. Először tehát megadom a szót Szondében Kalifa asszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy eljöhettem ide önökhoz. Először is egy kis történelmi áttekintést szeretnék adni a tunéziai nők jogait illetően. Azt hiszem, hogy múlt nélkül nincs se jelen, se jövő, a, nem tudjuk ugye, hogy merre fejlődik még a történelem. Tehát azt látjuk, hogy az egyenlőségi kérdés nagyon sok jogszabályhoz vezetett az évek során, és itt a nőjogi kérdések megerősödtek, mind a családjog, mind pedig a szociális, gazdasági, politikai és kulturális területeken. Nagyon sok jogszabály született a nők védelme, védelmében, és az arab muzulmán világban ez egyedülállónak mondható. Van egy, egy állami státusz, amely a poligámiát megszüntette, illetve egyenlőséget biztosított a nőknek és a férfiaknak válláskor, illetve az örökbefogadás jogát is megadta. Tehát állampolgárságot, valamiféle szabadságot kaptak a nők az évek során. Ennek a státusznak köszönhetően lehetőség van az abortuszra, a vállásra, illetve arra is, hogy egy alap segítségével a megélhetésüket biztosítsák vállás során. Tehát nagyon sok erőrelépés történt, azonban ez még mindig nem volt kellő mértékű, és ezért a tunéziai nők továbbra is harcoltak a jogukért, még Ben Ali alatt, és még az ő rezsime alatt különböző jogokat sikerült megvalósítani, illetve elérniük a nőknek, és a családon beli erőszakot például büntethetővé tették. Aztán az örökség, az öröklési jog területén és előrelépés történt, hiszen eddig a nők csak az örökösödés esetében a fivérük vagyonának felét kaphatták meg, és mindig relegálták őket a, a nő, női szerepre. Tehát a nőket az iszlám, iszlámista politika védelmében, illetve a, azzal szemben próbálta felhasználni Benami, Benali, és nagyon sok tüntetést szerveztek és természetesen vannak kivételek, amelyek sikerrel jártak, de azt látjuk, hogy nagyon sokan bizony megszenvedték ezt a régi rendszert, és a nők valóban nagyon hátrányos helyzetbe kerültek. Az elsők voltak a nők a 2010 során, akik mobilizálták magukat Beneli után, és valóban a nők és a férfiak együtt harcoltak a diktatúra megdöntéséért. Nagyon fontos kérdések merülnek föl most, az, hogy a forradalom javítja a nők helyzetét végül is. Január 14-e után azt mondhatjuk, hogy a nők nagyon fontos szerepet vállaltak a politikai életben, és most már kevésbé két értelmű a helyzetük, hiszen megválaszthatók a nők, és így ismét avantgárd helyzetbe kerülhet az ország, de nagyon sokszor nem veszik figyelembe ezeket az előírásokat. Azonban egyre több nő kerül rá ezekre a választási listákra, és ez hatalmas előrelépés. Az átmeneti kormány azonban szinte kizárólag férfiakból áll, és kevesebb mint 20%-ban találunk nőket, a választások, választási listán pedig 16-ból csak kettő nő szerepel. Ezek kiváló példák az egyenlőség hiányára. Tehát azt hiszem, hogy ezen a területen még van miért harcolnunk, és ez nagyon jól mutatja, hogy milyen helyzetben vannak a nők, hiszen az egyenlőség hiánya továbbra is létezik, továbbra is megvan, és a feminista mozgalmak szemben állnak a konzervatív erőkkel, olyan erőkkel, amelyek a nőket a háztartásba szeretnék relegálni, és nem pedig a szakmai életben látni. Nagyon veszélyesek és aggodalmat keltők ezek a fejlemények, és nem szabad az eteki eredményeket feladni vagy megkérdőjelezni. Most a trojka legalábbis szóban kimondta, hogy a nők státuszát, illetve a személy státuszt nem fogja megkérdőjelezni, tehát a nők továbbra is harcolnak a demokráciáért, illetve az identitásukért, és a tolerancia hiánya, a fanatizmus, az extrémizmus ellen harcolnak valamint a hit szabadsága mellett törtek ráncsát, és az egyenlőség mellett. Ezért különböző szociális hálózatok jöttek létre, amelyek mobilizálják a társadalmat, és a modernitás felé visznek. Egyre súlyosabbak a veszélyek, és ez érinti a társadalom egy részét. Beszélni kell a szalafistákról azért, mert egyszerűen a vallási személyekről van szó. Az Enada nem egyértelműen fogalmaz erről a kérdésről. Egyrészt tiszteletben tart, tartják a személyi státuszt, másrészt az alkotmányt is. Azonban például ott van a, a fátyol használata, illetve annak a kötelezővé tétele, és számukra például a személyi státusz egy olyan, olyan törvény, amelyet el kell, el kell törölni. Tunéziában nagyon sok nő úgy gondolja, hogy az iszlamis, iszlamisták győzelme veszélybe, veszélybe sodorhatja az eddigi eredményeket, az eddigi vívmányokat. Nagyon fontos tehát, hogy a kormány milyen irányba kíván lépni. Fontos, hogy megvédjük az eddigi eredményeket. Nagyon reméljük, hogy a civil társadalom, illetve a demokratikus pártok mind odafigyelnek majd erre a feladatra, és ennek szentelik magukat. Hiszen fordulóponthoz értünk az alkotmány megszövegezéséhez. Ez egy olyan fázis, amely rendkívül fontos, hiszen a nemek közötti egyenlőség egy alapvető elv kell, hogy legyen, amelyet nem lehet visszafordítani vagy megváltoztatni. Aztán általánosságban is beszélni kell az emberi jogokról, az 59-es egyezményről, amely kimondja, hogy a nemzetközi egyezmények magasabb rendűek, mint a nemzeti szintűek, és nagyon reméljük, hogy az alkotmány ezen a területen nem jelent majd visszalépést. Nem lesz könnyű megvalósítani a nemek közötti esélyegyenlőséget, és nagyon fontos, hogy a nők megőrizzék ezt a vívmányt. Most pedig szeretnék valamit mutatni önöknek a tunéziai nőkről egy-két képet. A függetlenség óta egy militáns nő képét szeretném bemutatni. És nagyon remélem, hogy ugyanebbe az irányba léphetünk majd el a jövőben. Ez már a forradalom ideje kérem, hogy vigye az elejére a PowerPoint prezentációt. Itt látható a függetlenséget követően a nők az utcára vonultak, a szabadságukat és a jogaikat követelve. Ezután azt mondhatjuk, hogy szerencsére támogatta őket a hatalom ebben az időben. Nem látom pontosan a képet. Tehát valóban a, a kormány, illetve a hatalom támogatta őket ebben az időben. Az első női orvost láthatják ezen a képen Tunéziában. Ez már a forradalom ideje. Benali korszakát kihagytam, tehát ez itt már a forradalom, amit láthatnak. Láthatnak fájtlat, nem, illetve viselőnőket, illetve anélkül is láthatnak nőken. Itt egy szalafistát látnak, egy tunéziai hallgatót, diákot, ne szabadítsanak fel, majd én felszabadítom saját magam, ez volt olvasható a panelen. Tehát itt a civil társadalmat láthatják, amint aktív szerepet vállalnak. És valóban ez igaz, de ahogyan már elmondtam, és újra el kell mondanom, hogy aktív a civil társadalom, de valamilyen formában ez negatívnak mondható, hiszen reagálnak arra, ami történik, de nem proaktív módon járnak el. Tehát nincs egy egyértelmű stratégia, nincs egy nyilatkozat, hanem az utcára vonulnak, és inkább reagálnak arra, ami történt. Zárásképpen szeretnék még egy videót is bemutatni. Ezt, erre véletlenül bukkantam rá. Le, le, le son, s'il vous plaît. Kérem a hangot is a képhez. micro. Là, c'est pour dire, euh, bon, il n'y a pas le son, je ne sais pas pourquoi, ça marchait. Nem tudom, hogy miért nem kapunk hangot és a képhez. Itt igazáról arra van szó, hogy a Tunézia mindenkinek az országa, a tolerancia, az egyenlőség, a nemek közötti egyenlőség országa, tehát nincsenek külön gazdagok, szegények és így tovább. J'aimerais bien clore cette intervention sur une note positive, je dirais euh, femme. Szeretnék még valamit elmondani. A nők akarják, a nők meg tudják valósítani, ez a szlogen, és azt gondolom, hogy ez valóban igaz a tunéziai nőkre és nem félelemből, félelemről van szó, hanem aggodalomról. Amikor aggodalomról beszélünk, akkor, akkor tettekre készen állunk, a félelem azonban megbénít. Ugyanez vonatkozik a médiára. I would like to thank you. Szeretném megköszönni ezt a értékű és érdekes tájékoztatást a továbbiakban pedig megadom a szót Veidi asszonynak, aki Líbiából érkezett. Asszonyom, öné a szó. politikai párt, a PDM, PDM volt az, amely nem csak arról gondoskodott, hogy a listán egyenlő számú férfi és nő szerepeljen, hanem minden ö, választókörzetben ö, váltogatta a férfit és a nőt a, a lista élén. E kivétellel tekintve a politikai pártok nem a, tettek a lista elére nagyon e- nagy nőt, mint férfit. Ennek betudható az, hogy, hogy ö, ö, csalódottságra adott okot a nők, megválasztott nők száma. Mindössze 59 nőt választottak meg, közülüket 40, közülük 40 a legnagyobb pártból, ugye minél nagyobb a párt, annál inkább kiegyensúlyozott az eredmény, hiszen nem a csúcson levő egy-két embert választották meg. Az EU választási megfigyelő misszió a végjelentésében azt javasolta, egyrészt aláhúzta azt, hogy jó a paritásos lista alkalmazása, ám ez tovább vihető volna, ajánlottuk, hogy a paritást alkalmaznának a lista vezetők tekintetében is mert így módon a nők, megválasztott nők száma megnőne. Különösen egy ilyen kis szétaprozott pár, pár térképen. Egy másik ö, negatív ö, dolog az volt, hogy a, a média lefedettségben, vagy a, a szerepeltetett személyek közül csak nagyon kevés nő volt. A politikai pártok is a, a, a médiumokban való megszerepeltetések során az idejük csak nagyon kicsi részétben ö, engedtek, vagy ö, kaptak adásidőt nők. Ö, tekintet arra, hogy az, az alkotmányozó nemzetgyűlés írja meg majd az alkotmányt, az a tény, hogy a tagjainak nem olyan nagy aránya nő, nyilvánvalóan felvett kérdéseket. Sőt, azt is látni kell, hogy 59 nőből 40, akiket egyáltalán megválasztottak ennek a gyűlésbe, a Nianada a, a muzulmán párt tagja. Ez némi féle aggodalmat kelt, hiszen ez a törökországi modellt problémát is felveti. Nagyon negatív hírek adtunk Törökországból a nők jogait illetően, úgyhogy a e, e modell ország kapcsán is felmerülnek kérdések. És a végén még hadd mondjam el, hogy éppen a Democracy Support uh, csoport egyik üléséről jövök, mely azt vizsgálta, hogy a mi parlamentünk miképpen tudja támogatni az ön a megválasztott alkotmány ez a nemzetgyűlés tagjait, illetve munkáját. Egy irányító bizottság, melynek tagja az Európai Parlament képviselője is, ilyen eszköz lehet, amely a UNDP pártal szorosan együttműködve egy nagy programot, támogatási programot hoz létre az új nemzetgyűlési tagok számára, és e támogatás eszközöknek sora azon administratív szolgáltatások nyújtása, amelyet a mi parlamentünk tud nyújtani, ez lehetőséget ad a kezünkbe arra is, hogy az alkotmányozó bizonyos megválasztott nőket külön támogassuk ezen eszközök révén. Elnök. Köszönöm, legyen némi türelemmel. Tudnék az Európai Bizottság képviselőjének szeretném megadni a szót, és aztán a diszkusziót megnyitunk. Nos, én ahhoz a testülethez tartozom, akik ugye részben elfogadták ezt a törvényt. Tehát a helyzet ismeretében, tehát kérem a, az Európai Bizottság képviselét, Vagero asszonyt és Miriam Ibanaz Zabal asszonyt, nyokat, nem tudom melyikük kér szót először a bizottság képviseletében, de megadom a szót. uh, we were actually quite interested in, I mean, listening to them. Nagy érdeklődéssel hallgattuk önöket, mert ez számunkra is fontos volt, hogy lássuk, hogyan alakul a helyzet. Prioritás az Európai Bizottság szempontjából is az Euromed keretében végrehajtott programok tekintetében is több program van alakulóban, és szeptemberben indul egy 7 milliós étel, és a a gazdasági és politikai felhatalmazása a nőknek és prioritás. A barcelonai folyamat elindult ótja is mindig is támogattuk a nemek egyenlőségét Észak-Afrikában és az egész térségben, valamint a nők hatáskörének, jogosítványának erősítését. Ez volna részünkről a általános mondandó, és persze konkrét kérdésekre is szívesen reflektálunk, itt állunk a rendelkezésükre, ha bármivel hozzánk fordulnak. Köszönöm. Thank you so much. Köszönöm. Itt van közöttünk. Az Európai Külügyi Szolgálat tisztviselője. Kotero de Szekadez asszony, ön kíván reflektálni? Az... Elnőzést kérek. E, egy-két általánosságban szeretnék én is szólni, hogy az Európai Bizottság e, képviselő is elmondta, mi is azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk önöket, azonban természetes, fontos fontos szereplők önök a fordalom során, és e, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tunéziai helyzet, illetve a libiai helyzet milyen, mennyi, mennyiben különbözik. Maga az eljárás, a folyamat is nagyon, nagyon más volt, nagyon eltérő volt, és aztán természetesen ott van Egyiptom, Marokkó, további nüanszokat látunk, további különbségeket látunk. Amit mindenképpen hangsúlyozni szeretnék, és ugye azt is elmondta ezt már, ez pedig az, hogy megvan a keret, ez pedig a szomszédsági politika, amelyet a forradalom után ugye átalakítottunk, ez, ez érvényes Tunéziára, Marokkóra, illetve más országokra is, tehát megvan a közös fellépés kerete, az együttműködési egyezmények, gondolok itt az emberi jogokra, illetve a nők jogaira is. Ugyanakkor én is megéltem a forradalmat, egy delegáció keretében én is ellátogattam, de nagyon érdekesnek tartom azt, hogy Kalifa asszony beszélt a múltról, hiszen a múlt rendkívül fontos. Libia esetében más a helyzet, hiszen nulláról indulunk, egy-két apróbb fellépésre kerül sor az emberi jogi eszköz keretében, amelyek a fellépések kezdetét jelentették csupán, a kezdetek kezdetét, egy minimális kormányzás létre jöttét, illetve az emberi jogok tiszteletben tartásának minimális helyzetét, minimális küszöbét. És természetesen beszélni fogunk majd a más országokról, Egyiptomról, Marokko, Marokkóról, ott már megvannak a kialakult programok, programok a, és különböző támogatásnyújtási eszközök, a különböző ágazati területeken, a költségvetésben, az oktatásban, a gazdaságban, és ezeket is tovább kell vinni. Tehát ott vannak az emberi jogi kérdések, illetve az általános támogatási eszközök. Az emberi jogi kérdéseket most bevonjuk az összes többibe egy mainstreaming keretében. Tehát azért jöttünk, hogy, hogy meghallgassuk önöket, és tájékoztatást kapjunk, illetve tájékoztatást nyújtsunk. Jelenlegi fázisban azonban inkább meg, azt szeretnénk, hogy meghallgathassuk Önöket. Thank you so much, uh, before... Köszönöm. Mielőtt megnyitnám a második fordulót, Beszéz asszonyt kérdem, hogy most kíván reflektálni? Hull asszony mondandójára? Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót. Nem szeretném ezt monopolizálni. Egy-két kiegészítéssel élnék, illetve válaszolnék a föltett kérdésekre a választásokat illetően. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ma Tunéziában teljesen szűz területeken járunk már, ami a választást illeti, választási törvényeket, tehát a legmagasabb instancia instanciáról szavazunk, és egyetlen egy szavazásról van szó, egyetlen egy szavazatról, tehát eddig nem léteztek törvények ezen a területen, tehát jelenleg törvény nélküli helyzet van. Nem tudjuk, hogy a következő alkotmány a, a arányos szavazás mellett fog láncsát törni, vagy pedig az egyszerű többség mellett. Tehát nem tudjuk, hogy parlamenti, vagy elnökségi, vagy félelnökségi rendszer alakul-e ki. Tehát teljesen nyitott az egész, és ahogyan ön is elmondta, asszonyom, jelenleg a valóságban semmi nem létezik, tehát még minden nyitott. Tehát a nők 23%-ot képviselnek a 217 képviselőből, de a listák fele független lista volt, párt, párt nélküli lista, tehát több mint 700 olyan lista volt, amely, amely teljesen független volt, és ez jól illusztrálja a helyzetet, és Eddig ugye nem volt paritás. Most még egy szót szólnék a török modellről. Eddig ugye ez nem volt, most az Ennada sem ezt fogja követni. Ennek alkotmányos oka van. Ne felejtsük el, hogy Törökország a muzulmán ország, de nem arab ország, és a laicitás részét képezi az alkotmánynak nálunk, a Magreb országokban. Ez nincs benne az alkotmányban, tehát a laicitás nincs benne az alkotmányban, hanem az iszlám tulajdonképpen explicit módon az ország vallása, tehát antitörök modellről beszélünk igazából, egyrészt arról beszélünk, hogy egy klasszikus iszlám modellről van szó, tehát nem, nem, a török, nem a török modellről, de hallottuk már, hogy Erdogán úr hogyan nyilatkozott a, a Bortuszról. Igen, az Enada ezt a beszédmódot, ezt a diskurzust alkalmazta a választási kampányban, de csak kizárólag abban. Thank you so much. I would like... Köszönöm. Akkor megnyitnám a második panel vitát, második fordulót. Szeretném emlékeztetni szakért, kedves szakértőinket annak fontosságára, hogy tartsuk a 10 perces időt, annak érdekében, hogy legyen aztán lehetőség a, a vitára is. További három előadónk van ebben a fordulóban, Nabia Hadus asszony, a marokkói nők demokratikus szervezetének tagja, egyetemi ö, professzor, aki nőjogi és esélyegyenlőség képzésben, oktatásban vesz részt, több ö, hálózatnak tagja a nőjogi területen, az Euro-Mediterranean Human Rights Network is ilyen, és regionális nemzetközi szervezeteknél folytatott lobby munka, ENSZ emberjogi tanács, Arab Liga, EU szervezetek körében kifejtett lobby munka szakértője. Hodabadaran doktora másik hozzászólunk, aki az Egyiptomi Arab Nők Szövetségének elnöke. Ennek az arab női szervezetnek elnökeként ezt a ernyő szervezetet, civil társ, társadalmat képviselő ernyő szervezetet vezeti, mely több más szervezettel a, a szakpolitikai és a jogalkotás révra való befolyás révén igyekszik a nők jogait érvényesíteni, illetve szolgáltásokat nyújtani az emberi jogok keretén belül. És mielőtt Esztrál asszonynak, kolléganőnek adom meg a szót, még bemutatom harmadik előadónkat, Sophie Bessi asszonyt, az Emberjogi Nemzetközi Szövetség tagja, tunéziai főtitkár helyettese ennek a szervezetnek. Ahogy mondottam, illetve kutató a Nemzetközi Stratégiai Kapcsolatok Párizsi Intézetében, fejlesztési kérdésekben, és a Magreb térségben folytat kutatásokat. Több könyv szerzője, a Arabok, Nők és Szabadság című könyv szerzője. Hadd ragadjam meg a lehetőséget, hogy először Nabi Hadus vendégnek adjam meg a szót. Donc en réalité parler de, euh, on va dire de du Maroc, c'est euh, le prendre dans, dans un temps qui n'est pas euh, actuel, qui n'est pas. Köszönöm szépen a szót. Mint egy 15 éves időszakról szeretnék szólni. Marokkóban nagyon sok reform született. Ezeket két csoportra bontanám. Egyrészt, tehát azt mondhatjuk, hogy két periódusban gondolkodhatunk, két reform időszakról beszéltünk, két generációjáról a reformoknak. Az egyik csoport a demokratikus átalakodással vette útját, vette kezdetét, ez pedig 98-ban indult el, tehát ez egy politikai átalakulás volt. Egy olyan időszakról beszélünk, amely pozitív fejleményeket mutatott a nők jogait illetően, a nők helyzetében, és nézzük, hogy mi az, ami hozzájárult ehhez a pozitív változáshoz, ehhez a fejleményhez. Ez, ez pedig nem más, mint a valós demokratikus átalakulás, illetve egy politikai akarat a nők helyzetének megváltoztatására, valamint egy nőjogi mozgalom, amely a professzionalizmus szintjére emelkedett, tapasztalatokat szerzett, és egy nagyon fontos ellenzéki erővé vált nem csak mobilizáló erőt jelentett ez, hanem ellenzéki erőt is. Ebben az időszakban a munka megközelítése is megváltozott. Egyrészt a társadalmi szempontból, a társadalom szempontjából, illetve másrészt az állam oldaláról is új megközelítést alkalmaztak. Ez pedig a részvételi arány, a részvételi megközelítés, hiszen ezek a reformok a bizottságból indultak, és ebben a bizottságban nők és férfiak ültek, valamint a civil társadalom képviselői és a pártok képviselői vegyesen. Ennek az utolsó megjelenése maga az alkotmány volt, ez is ebben a részvételi megközelítésben jött létre, odafigyelvén és meghallgatván a marokkói társadalmat. Tehát a, az állam nyitott fülekkel hallgatta a civil társadalmat. Aztán ott van a politikai változás, váltakozás időszaka, 98-ról beszélünk, ekkor indult útjára az, a, a reformok első generációja. Ez pedig nagyon fontos előrelépést mutatott az intézményes, illetve jogalkotási tekintetben, egyrészt a nők védelmét illetően, másrészt az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében általánosságban. Nézzük, hogy milyen reformokról is van szó. Tehát jogalkotási reformok születtek, ezek nagyon fontosak voltak, sok törvény megváltozott, a személyes státusz, egyrészt ez megváltozott, eddig az a nőkre vonatkozott, most pedig a családra, tehát a család bizonyos jogokat kapott, jogokkal ruházták fel a családot, de a gyermeket is. Aztán ott van a munkajog, illetve a büntetőjog, amely szintén reform folyamaton ment keresztül, bizonyos részei megváltoztak, valamint az állampolgársági jog, illetve törvény, amely 2007-ben változott meg. Ezek tehát a legfontosabb reformok, amelyek megváltoztatták a hozzáállást hiszen különböző törvényeket hoztak létre, olyan törvényeket, amelyek a nők jogait érvényesítették, illetve elfogadták. Nemzeti, illetve nemzetközi szinten kötelezettségeket vállalt Marokkó, tehát a nők és a férfiak közötti egyenlőséget megpróbálták intézményesíteni az állami szektorban, illetve a politikában. Ez legalábbis négy vagy öt minisztériumot érintett, az oktatási minisztériumot, a, kommunikációs minisztériumot, és így tovább. Ezek projektek szintjén jöttek létre partner, partnerségeben, például gondolok itt az Európai Unióra. Amikor csak projektek formáját öltötte ez a változás, akkor igazából ez nem integrálódott a kormánypolitikába, már ami a nemek közötti egy esélyegyenlőséget illeti. Ezen kívül Marokkó egy nemzeti stratégiát is létrehozott az egyenlőség területén, valamint egy kormány napirendet hozott létre, melynek témája az egyenlőség volt, ez 2011-ben született, Természetesen most az új miniszterre van némi probléma, hiszen nem akarta aláírni ezt a dokumentumot, de úgy néz ki, hogy mégiscsak megtörténik majd az aláírás. Hogyha egy olyan intézményről beszélünk, amely kormány szintű, akkor az új miniszter ebben nem, nem szólhat bele. Ezen kívül az egyenlőség kultúráját próbáltak előtérbe helyezni a nemzeti szinten is, az emberi jogok érvényesítése terén, és, és ezt is támogatta az Európai Unió. Aztán a második folyamat a tartalékok felszabadítására vonatkozik, ahogyan ön is tudják. 2008-2011 között Marokko bejelentette, hogy a tartalékokat felszabadítja, a SZEDA egyezmény ről van szó, és ez meg is történt 2011 áprilisában az arab tavasz keretében. Ez nekünk az egyenlőségi tavaszt is jelenti, hiszen az alkotmány megváltoztatásának harca ez, ez az időszak, és ezért az egyenlőség tavaszaként is nevezzük ezt az időszakot. Tehát felszabadították a tartalékokat, illetve a jegyzőkönyvhöz csatlakoztunk. Ez pedig az emberkereskedelemre vonatkozik, bármilyen személlyel kapcsolatban, illetve konkrétan a nők emberkereskedelmére vonatkozik. Csatlakoztunk tehát ehhez az egyezményhez, illetve a protokollhoz. Aztán harmadsorban nagyon sok olyan intézkedés történt, amely a diszkriminációk egy részét próbálta megszüntetni. A vidéken élő nők helyzetére hívnám fel a figyelmet, tehát olyan nőkről van szó, akik városok, illetve falvak környékén éltek, és a belügyminiszter hatáskörébe tartoznak ezek a kérdések, hiszen ezeken a területeken városfejlesztési projektek jöttek létre, még a gyarmatosítási időszakára kell visszatérni, tehát az e-, eredeti dokumentum minden származik, ez lehetőséget nyitott arra, hogy kártétés nyújtsanak a férfiaknak, de nem a nőknek egy-egy törzsen belül. Ez pedig oda vezetett, hogy a nők, ezen dolgozó nők ezt a jogot követelték, és ők is meg kellett, hogy kapják ezt a kártérítést. 2010-ben ugyanolyan jogon, mint a férfiaknak, ugyanúgy nekik is járt ez. Tehát most első alkalommal nekik is joguk volt ehhez a területhez, ehhez a földterülethez, ugyanúgy, mint ahogy a férfiaknak hiszen a kártérítések során nem úgy járunk el, mint az örökösödés esetében, hanem itt egyenlő esélyekkel indulnak a nők és a férfiak, tehát a női mozgalomban úgy gondolkodunk erről a lehetőségről, hogy ez az, ami utat nyithat a, az egyenlőség kibontása, illetve kiterjesztése felé ez nem csak a szöveg értelmezését jelenti, hanem konkrétan az egyenlő jogokat. Természetesen a női mozgalom keretében úgy gondoljuk, hogy ezek a vívmányok nagyon is eh, törékenyek, sérülékenyek, hiszen beszél, beszélhetünk akár a családtörvényről, ezt sem reformálták meg teljes mértékben, tehát nagyon sok olyan intézkedés, olyan kitétel van még ebben, amely diszkriminatív jellegű, tehát van még teendőnk. Például a állampolgársággal kapcsolatos törvényben ugyanezt látjuk, hogyha nem marokkóival házasodik össze házasodik össze egy nő, akkor a gyermekek megkaphatják az állampolgárságot, de a férj nem. Tehát itt is még vannak olyan intézkedések, vannak olyan kitételek, amelyek diszkriminatív jellegűek, amelyekkel még foglalkozni kell. Azt mondhatjuk tehát, hogy egészen 2011-ig nem sikerült minden diszkriminációt, diszkriminációnak véget vetni, vannak vívmányok a nőjogok területén, de még nem kielégítőek ezek. Aztán 2011-ben az arab tavasz során Marokkó létrehozta a reformok második generációját. A király beszédében alkotmányos reformot jelentett be, ugye egy 60-as évek óta életben lévő alkotmányról van szó, amely nagyon sok olyan kitétel tartalmazott, amelyre mondhatjuk azt, hogy demokratikus jellegű, gondolok itt a politikai területre, azonban az emberi jogok, illetve női jogok területén a régi alkotmányban csak a preambulum bekezdésekben találunk némi jogot, megnevezve, gondolok itt az oktatáshoz való jogra, illetve az egészséghez való jogra, a lakhatáshoz való jogra. Tehát ezek nem teljesen explicit jellegűek, hanem inkább utalási jellegűek, utalásban szerepelnek. De magában a törzszövegben nem tiltja a diszkriminációt, illetve nincsenek konkrét cikke, cikkek, amelyek az egyenlőséggel foglalkoznak. Aztán a királyi beszédet követően kezdődött meg az alkotmányos munka, és a női szervezetek, ugyanúgy, mint a civil társadalom különböző szervezetei, elkezdtek foglalkozni ezzel a régi alkotmányal, illetve ennek a megváltoztatásával, újra ö, fogalmazásával. Egy bizottság jött létre, ahol különböző képviseleteket találtunk, különböző képviseletben dolgoztak együtt, például az emberi jogi szervezetek képviseltették magukat, a női szervezetek, azok a szervezetek, amelyek a kulturális jogokért küzdenek, mint például az Amazír szervezete, és így tovább. Tehát különböző képviseleti szerveket találtunk, találhatunk ez, ebben az alkotmányban, vannak szakértők és alkotmányos szakértők, és így tovább. És született egy memorandum, például a Nők Demokratikus Szövetségnek memoranduma, amely konkrétan és főleg a nők jogaival foglalkozik. Tehát konkrétan ebben, ebből a szempontból vizsgálja az alkotmányt, nem annak globalitását illetően, és meg is fogom mutatni önöknek ezt a memorandumot, ezt a nyilatkozatot. Ez a memorandum tehát sok javaslatot tartalmaz. A javaslataink között pedig vannak olyanok, amelyek megmaradtak, illetve amelyeket átfogalmaztak, tehát megvoltak a helyes megfogalmazás, a helyes szöveg, kimondtuk, hogy mit szeretnénk, feketén-fehéren, és nagyon sok ilyen javaslatot megtartott az új alkotmány, vagy a preambulum bekezdésben, vagy pedig a törzs szövegben, a cikkekben. Például a 19-es cikkelyben az új alkotmány konkrétan az egyenlőséggel, illetve a diszkrimináció ellenes magatartással foglalkozik, és az esélyegyenlőséget, illetve a férfek és a nők közötti egyenlőséget próbálja előre mozdítani. Ez tehát pozitívumnak tekinthető, és azt láthatjuk, hogy ez a mostani alkotmány mindenki alkotmánya, nem pedig egy olyan alkotmány, amelyet a kormány vagy az állam kívánt létrehozni, hanem valóban a minden marokkói állampolgár vágyát tartalmazza. Nagyon fontos a az, hogy bizonyos elveket, amelyek a, az alapvető állampolgári jogokkal foglalkoznak, illetve alapvető emberi jogokkal, ezeket előtérbe helyezi, illetve az állampolgársággal kapcsolatban azt láthatjuk az állampolgárság tekintetében, hogy a nőknek még mindig nincs effektíve állampolgárságuk, tehát ez még mindig egy olyan terület, egy olyan jog, amelyhez nem férhetnek hozzá. Tehát politikai, kulturális területen, illetve környezetvédelmi területen próbáljuk érvényesíteni az egyenlőséget, valamint most első ízben, első alkalommal pozitív lépéseket irányoz elő tehát nem mondja ki, hogy például a választási listákat illetően, ezek is az, belekerültek az alkotmányba, e, itt is kótákat irányoz elő az alkotmány a választási listákat illetően. A nemzeti listában vannak bizonyos mandátumok, amelyek csak a nőket illeti meg, a pártok akarata alapján, tehát eh, semmi nem, semmi nem kötelezi ezeket a politikai pártokat, hogy aztán valóban, ezt, valóban így is járjanak el. Tehát az emberi jogokat és a nők jogait eh, helyezi előtérbe az új alkotmány, és ezen kívül létrejött egy, egy hatóság, amely az egyenlőséggel foglalkozik, illetve a diszkrimináció elleni harca. Itt a 19. cikkeire hívnám fel a figyelmet többek között, illetve a család, illetve gyermekvédelem területeire. A ez is nagyon fontos előrelépés a családjogban. Itt konzultatív, konzultatív eljárást ír elő az alkotmány, de fontos, hogy létrejön egy, egy olyan hatóság, amely független és amely rendelkezésre áll minden marokkói számára. Ez nem jelenti azt, hogy minden problémánk megoldódott, nagyon fontos előrelépések történtek eddig, de természetesen vannak még nehézségek, hiszen bizonyos kihívásoknak nem tesz eleget ez a szöveg. Az alkotmány például nem tér ki konkrétan a jogalkotásra, tehát miről is van szó. Részben a jogalkotás a sariából, részben pedig a nemzetközi egyezményekből áll össze, tehát itt van egy, egy bizonyos dualitás. Aztán vannak olyan intézkedések is, amelyek még problémát okoznak, hiszen a modernista elképzelések nem feltétlenül érvényesülnek. Például a konzultatív családi tanácsra gondolok, nekik is ezzel a nehézséggel kell szembenézniük. Nagyon sok kihívás maradt még tehát, nagyon sok megoldandó probléma, és ez az utolsó fólia. A nők jogaiért folytatjuk a harcot, illetve az állampolgárságért. Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy felszólaljunk, követeljünk, mobilizáljuk a társadalmat, és valóban eljussunk a célunkhoz, elmondhassuk a javaslatainkat. az új miniszterelnökhöz fordultunk, illetve a családjogi miniszterhez fordultunk, tehát ez azt jelenti, hogy a harc még nem ért véget. A marokkói reformok még nem oldották meg teljesen a diszkrimináció problémáját. Nagyon fontosnak tartjuk a nemzeti jogszabályok harmonizálását az alkotmányjal, illetve a nemzetközi ö, intézkedésekkel összhangba hozatalát, különösen az emberi jogok területén, illetve az egyenlőségi ágendát, napi rendet kell megvalósítani. Ez is egy nagyon fontos csata, amelyet az érintett miniszterrel közösen vívunk. Talán ebben segítséget nyújthatnának önök is. hiszen itt az Európai Unió finanszírozást biztosít, illetve a harmadik nagy kihívás az, hogy intézményes, intézményes szinten is lépéseket sikerüljön foganatosítani, sikerüljön megvalósítani az egyenlőséget a nemek között, ezen dolgozunk, és konkrétan ez benne van az alkotmány 19. cikkében, egy olyan hatóság jön létre, amely a, a diszkrimináció ellen harcol. Hiszen először vita folyt arról, hogy ez milyen jellegű diszkrimináció, mindenkivel szembeni diszkrimináció, vagy csak a nőkkel szembeni, illetve nemek közötti diszkriminációról van-e szó, és most ezzel foglalkozik ez a hatóság konkrétan, tehát ez egy vívmány. Köszönöm szépen a figyelmüket, hogyha bármilyen kérdésük van, akkor arra szívesen válaszolok. Euh, euh, Köszönöm szépen, Adus asszony, mindezt az információt, amelyet a nők helyzetéről elmondott Marokkóban. En euh, la parole à Madame Oda Badra, meg is adom a szót Oda Badran asszonynak. Tartsa meg előadását. E aproveito para fazer eh, Silvi. algumas recomendações. Tehát néhány ajánlást is szeretnék megfogalmazni. A, kérem a hozzászólókat, nagyon fontos, hogy a 10 perces időt tartsák, hisz nem lesz különben alkalmunk eszmecserére az előadásokat követően. Eleve csúszásban vagyunk, ezért, is olyan fontos ez. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy az előadások, amelyeket hallottunk, és, és már hallani is fogunk, az interneten is meghallgathatók, illetve visszakereshetők. Többen jelentkeztek már most szóra. Igyekszem az idővel megfelelően gazdálkodni. A lehető legjobb tudásom szerint mindenkinek megadom majd a szót. Romero asszony kért először szót. Eh, Köszönöm szépen. Ebben a parlamentben sajnos az a helyzet, hogy különböző szakbizottságokban ülünk, és azok a képviselők, akik jelen vannak, eh, illetőleg hozzá szeretnének szólni, sajnos más szakbizottságokban is eleget kell tegyenek kötelezettségeiknek. Sajnos 17 óra 30 perckor Ben Jafar eh, felszólalását szeretném meghallgatni a külügyi bizottságban, úgyhogy távoznom kell. Sajnos az a felszólalás is ugye összefügg a itt elhangzott témákkal, tehát a jövőbeni alkotmánykérdés, a választási rendszer, a pártfinanszírozás, a nők szerepe a társadalomban, ezek mind-mind-mind olyan fontos kérdések, amik minket nő, nőket is érintenek, így hát nem teljesen érdektelen, hogy ott legyek, és számunkra európai parlamenti képviselőként is érdekesek ezek a témák, sajnos oda el kell, hogy távozzak 17 óra 30 perckor, éppen ezért azt kértem, hogy most szólhassak, mert hogy a hozzászólásom után már nem lesz alkalmam sajnos követni a vitát. Tehát köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, rövidre fogom fogni a mondani valómat. Szeretnék visszatérni a két első előadásra, melyekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nagyon is különböző az egyes országokban a helyzet. Sokszor köze sincs egymáshoz az egyes országokban mutatkozó helyzetnek. Nekünk, európai parlamenti képviselőként jó lenne, hogyha elmélyülte tudásunk lenne az egyes országokban uralkodó helyzettel kapcsolatban, hiszen amikor Észak-Afrikáról beszélünk, és leüntjük őket egy generálszószal, akkor az gyakorlatilag az ignoranciának egy minta példája, hiszen nem teszünk közöttük különbséget, és nem veszük figyelembe, hogy különböző a helyzetük. A magrebi delegációnak a tagjaiként mindenképpen hasznosak tartjuk az ilyen meghallgatásokat, mint a mai meghallgatást, és úgy gondoljuk, hogy sokkal gyakrabban kellene ilyen meghallgatásokat tartani, hiszen a mi Magreb delegációbeli munkánkat is ez sokkal hatékonyabbá tenni. Itt sokszor csak koordinációs kérdésről van szó. Nekünk, a delegációknak, szakbizottságoknak jobban kellene egyeztetnünk. Sajnos már Fiona Hall kollégának is távoznia kellett ő például a választási megfigyelő delegáció részeként volt Tunéziában, a a Költségvetési Bizottság és a Magreb delegáció is küldött oda embereket, tehát mi mindenképpen végzünk itt párhuzamos munkákat, amiket jobban össze kellene egyeztetnünk. És természetesen a jobb egyeztetés bizonyos szinergiákat is okozna, ami eredményesebbé tenni a munkánkat. Tehát számomra az a fontos, vagy azt tartom megjegyzendőnek, hogy sokkal elmélyültebb tudást szerezzünk az egyes országokban kialakult egyedi helyzettel kapcsolatban, és jó lenne, hogyha az eddigi együttműködés az eddigeken túlmenő keretek között folyna, tehát egyeztetés folyna a magrebi delegációval és más szakbizottságokkal is, hiszen nem csak a nőkről van szó, a nők helyzetéről ezekben az országokban, hanem általában az emberi jogok helyzetével ezekben az országokban mi spanyolként is a mediterrán térségnek a polgárai vagyunk, így hát nem érdéktelen számunkra ez. Amit Líbiáról hallhattunk, az nagyon is megindító volt, megrázó. Azt hallhattuk, hogy a nemi erőszakot fegyverként használták ebben a háborús helyzetben, de végső soron szeretnék felhívni mindenkit arra, hogy támogassuk a líbiai nőket, akár a tunéziai nők is hozzájárulhatnak ehhez. A tunéziai nők is elősegíthetik azt, hogy a líbiai nőket háborús áldozatként kezeljék. Ezen a téren még nagyon sok munkát kell folytatnunk, és mi képviselőként pedig a Nemzetközi Büntető Bírósággal is fel kell vegyük a kapcsolatot ebben a kérdésben, hogy megfelelő eredményeket tudjunk elérni vannak. Tehát olyan nők, akik már ezt a harcot felvállalták, úgy gondolom, hogy az ő feladatuk és a mi feladatunk is az, hogy politikai támogatást nyújtsunk az áldozatoknak, a női áldozatoknak, és ezt elősegíti az, hogyha elmélyült ismeretekkel rendelkezünk ezekkel az országokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Carmen. Mindig nagyon nehéz összeegyeztetni az egyes szakbizottsági feladatokinkat. Törekszünk erre, de nem mindig sikerül. Lejegyeztem a gondolataidat, és egy témát tovább követjük ebben a szakbizottságban is, meg a többi illetékes területen is, hiszen nagyon aktuális és fontos ügyről van szó. Mindannyian figyelemmel kísértük az arab tavasz fejleményeit, ezen belül mi különösen a nők szerepét vizsgáltuk nagy figyelemmel és közelről. Most pedig a demokrácia építése, építése folyamatában kell nagyon nagy figyelmet szentelnünk ennek a kérdésnek. És nem szabad szem előtt a jövőben sem, akár a legapróbb fejleményeket sem. Most pedig hadd adja meg a szót Hoda Badran doktornak. Thank you. Ms. Köszönöm. Köszönöm, hogy megszervezte szakbizottságuk ezt a meghallgatást, és hogy meghívtak engem is. Inkább ezt használom. Koszta asszonynak pedig köszönöm a kiváló bevezetőt, amely nagyon jól leírta országaink helyzetét. A magam részéről már csak az idő szűk volt, amiatt is egy témára koncentrálnék. Nemrég adtam ki, le, írtam egy cikket a Europe's World-ben, ha valakit érdekel egy mélyebbre ható elemzés részemről, akkor olvassa el, legyen szíves ezt a cikkemet. Tehát a mai témámul ezt a, ezt a címet választottam, mert voltak éppen itt egy hatalmi harcról van szó a nők jogait illetően is. Erre kellett rájönnünk. Ebben pedig a szervezés, az önszerveződés a legfontosabb, hogy a hatalmi átmenetben fel tudjunk lépni. Ez a Tahir tér, látják a tömeget, több mint egy millió ember jött el a térre annak idején. Tahir azt jelenti, hogy felszabadítani, szabaddá tenni. Van tehát értelme is a, a, a, a, a tér nevének, és nem véletlenül jöttek ide a fiatalok olyan nagy számban, felszabadítandó az országot az előző rendszertől. A férfiak és nők nem csak a Tahir téren, hanem több más, az ország több terén is tüntettek, összegyűltek, és ugyanazt kiáltozták a nők is, mint a férfiak, és amik a zászlókra voltak írva, demokrácia, igazság, egyenlőség voltak a jelszavak, amelyeket követeltünk, és nem voltak külön jelszavaik a férfiaknak és a nőknek. Mindenféle nők, fiatal, idősebb nő részt vett a, a tüntetésben, volt, aki fátyolban, volt, aki fátyol nélkül, tehát csak úgy, mint a férfiak, a nőknek is nagyon sokféle csoportjai vettek részt a tüntetésben. A Táhíron is, meg a többi téren is. Nem csak a nők nem csak tüntettek, hanem ellátták a betegeket, a sérülteket, élelmiszert hoztak, osztottak szét, reggel tiszt, segítettek a, a tér megtisztításában, kitakarításában, és mi civil szervezetekként is részt vettünk, egyénenként is, magam is, a munkatársaim, a családtagjaim is, de mint civil szervezetek is felléptünk és részt vettünk, takarókat osztottunk, mert hideg volt, tél volt akkoriban, és az éjszakát is ott töltötték az emberek a tereken, gyógyszert osztottunk, tehát egyénileg és, és feminista szervezetekként is részt vállaltunk a forradalomban. Ezután következett a következő, a folyamat kötőlépése lépése a demokráciából való átmenet. És akkor hirtelen azt éreztük, hogy addig partnerek voltunk, utána pedig visszaszorítanak bennünket. Kizárni, kiváltanak bennünket mindenféle szakbizottságból, bizottságokból, a hatalmi mechanizmusokból. Például létrejött egy alkotmányjogi bizottság, ahol egyetlen női tagja sem volt a, a, ebben a bizottságnak. Volt ugyan egy az alkotmánybíróságnak egy elnök helyettese, aki nő volt, kérdés, felmerül a kérdés, miért nem tették meg tagjává ennek a, az alkotmányos bizottságnak? Nos azért, mert a katonai tanács ö, ragadta magához a hatalmat, és jól ismerjük a, a hadsereg és a katonai tanács gondolkozását. Ők nem tekintik a nőket egyenrangúnak, nem szívesen látják a nőket ott ülni a, a tárgyalóasztalnál. Egy teljesen maszkulin férfi uralmi rendszer testesít meg ez a tanács. A feminizmus nyilvánvalóan a, a, a hadsereg ellen való gondolat, ha valaki katona akar lenni, kemény kell legyen férfias, nem engedheti meg, hogy a gyengeség vagy a nőiesség jeleit mutassa. Tehát az egész ideológia egy nő ellenes ideológia. És nem csak a katonai tanács, ez a katonai kormányzó tanács lépett fel a nők ellen, hanem a politikai iszlám emberei is visszajöttek a Szaudarábiából, a, a, az arab országaiból, a vahabista ideológiával felszerelkedve, ami lehető legrosszabb félreértelmezése az iszlámnak és a, a Koránnak, és amely a nők ellen értelmezi az egész vallást. A a forradalom mellett időszakban a szabályok szintén a nőket sértették, mert kapcsolat állt fenn a, tehát uh, Susanna Barak az elnök felesége a korrupció részének tekintették, úgy kezdték őt kárhoztatni, mint hogyha mintha ő csinálta volna az egész a, a, a rezsim rolnodságáért, nem a férje, nem a rendszer, hanem a, csak az elnök felesége lett volna a hibás. Ez tehát egyfajta, már a forradalom előtt is egyfajta nőellenes hangulatot teremtett, azonosították a rezsim hibáit az elnök feleségével. És erőszak, brutalitás volt tapasztalata a nők ellen, emlékeznek a kék melltartós nő híres fotójára, akit végig rángattak a rendőrök, a katonák, a Földön. És nem csak e- ez történt. Hallottak a szüzességi vizsgálatról, vagy tesztről. A, a katonai tanács csak hogy megszégyenítsem minden nőt, a, akik a tereken tüntettek, 20 lányt szüzességi tesznek vetettek alá. És az egyik lány volt olyan bátor, hogy beperelte a katonai tanácsot ezen eljárás miatt, de hát a vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy, hogy a katonai tanács tagjai nem voltak bűnösök. Vagy. Na ezt követően jöttek aztán a parlamenti választások, amelyet az iszlamista csoportok és pártok uraltak, domináltak, mert hogy a liberális pártok gyengének bizonyultak. Így módon a, a megválasztott képviselő csak 2%-a lett nő. És ezt, a, ez az is hozzájárult, hogy a forradalom előtti női rendszert elvetették, egy új választójogi rendszabály jött ki, egy törvény jött ki, amely azt követelte, hogy legalább egy nő szerepeljen minden párt listáján, jelölt listáján. Á, persze a, a nő a lista végén kötött ki általában, így aztán nem is kerültek be a parlamentbe nők. Úgyhogy a parlamentünk 70, a parlament kb. 75%-át a muzulmán testvériség vagy a szalapisták foglalják el. Azt, hogy a szalapisták honnan jöttek, nem tudjuk, sose hallottunk korábban róluk, de az egyiptomi reptéről százával és ezrével jöttek, az öbölbeli országokból, a Szaudarábiából landoltak a szalafisták, és most ott ülnek a parlament padjain. Ez a helyzet. Na most a dolog pozitív oldala, hogy a feminista csoportok és civil szervezetek ö, riasztották magukat, mag, önvizsgálatot végeztünk, fel kell tűnünk, hogy nagyon gyengén szerepeltünk a hatalmi átmenetben a társadalomban, erősebbbe kell legyünk, mert itt voltak éppen ez egy hatalmi harcról van szó, szóval be kell lássuk, hogy mi a, a természetem ennek az átalakulásnak. Feltettük a kérdést, milyen forrásaink, milyen hatalmi forrásaink vannak. Elméletileg három forrása lehet a hatalomnak. A lakosságbeli csoport mértékétől, a szervezetétől ennek a csoportnak, ha mennyire vagyunk megszervezve, és milyen pénzügyi forrásai vannak. Az, hogy a, hogy a társadalomnak mekkora részét képezzük, az olyan nyilvánvaló. Hát nem voltunk jól megszervezve. Az első nő, női koalíció 16 vagy 17 feminista civil szervezet szövetségéből adódott, elkezdtünk petíciókat benyújtani, elkezdtünk tüntetni az utcákon, ahogy látják, és a dereken, és a, tiltakoztunk a, a szüzességi vizsgálat ellen, meg az ellen, hogy az, az azt vizsgáló ö, tárgyalás nem ö, ítélte el a, a leszkérőket. Azt is mondják sokan, hogy ez egy elitista ö, mozgalom a feminista mozgalom. Hát ezt, hogy megszáfoljuk, helyi szinten is aktivizáltuk magunkat. Első alkalommal szerveztünk konferenciát, melyen 3000 civil szervezet vett részt, nem csak feminista mozgalmak, mert nem akartuk szegregálni magunkat a, a civil társadalom többi részéről. Jól látják, ez az első ilyen konvenció, konferencia két fontos eredménnyel járt egyrészt, hogy létrehoztunk egy alapjogi, egy, egy, egy alapkartát, amely kimondta, hogy mik a követeléseink, és kimondta, hogy nem csak a forradalom közben, hanem utána is igényt tartunk fontos szerepre. A másik eredmény pedig az volt, hogy kimondtuk, hogy szükség van egy, egy feminista unióra Egyiptomban. Az 50-es, a 20-as, 20 években volt már egy ilyen, Hunta Sauri vezetésével, egy híres York vezető volt, de az 50 években bezárták ezt a szervezetet. Ennek révén is erőteljesebbek lehettünk, tudtunk lenni, és első alkalommal az elnökválasztás során felhívtuk a, a, a jelölteket, hogy mondják el, hogy mi a nőkkel kapcsolatos politikai szándékuk, és mi elég erőteljesek voltunk, el is jöttek a, a, a konferenciánkra, beszámoltak terveikről, és egyáltalán megjelentek a nők a politikai programokban. Ez a logója az Egyiptomi Feminista Uniónak. Két dolgon ha, munkálkodunk. Egyrészt az, látnunk kell, hogy az uniót alulról felfelé építettük. A több mint kb. 100 civil szervezet tagja az uniónak, van egy 15 fős elnökségünk, van egy elnökünk, van egy főtitkárunk, és én nagy megkérdezés számomra, hogy én lehetek az elnöke ennek a szervezetnek. Jelenleg két küldetésünk van, két missziónk. Egyik a sürgető, hogy az új alkotmányt megvizsgáljuk. Azt követeljük, hogy legyünk képviselve méghozzá legalább 30%-ban a, az alkotmányozó bizottságban tárgyaljanak velünk. Most ott állunk, hogy 10%-ot ajánlanak, mi nem engedünk a 30%-ból. Itt áll tehát most a, a, az egyesség, és bizonyos cikkeket követelünk, hogy az alkotmányban konkrétan essen szó a nők jogairól, a nőkről, minden nemzetközi szervezet nem csak a SZIDA, de más területek során is, eh, területén is igyekszünk a, a nők jogait megjeleníteni, és más arab országokban is, ahol jobb alkotmányban, mint a miénk, igyekszünk példákat bemutatni arab alkotmányokból. Egy két éves tervet készítünk most el, a prioritások a következők most, egyrészt, hogy megváltoztassuk a családi jogszabályokat, a családra vonatkozó családtörvényt, mert itt ezek kőbe, kőbe vésik a diszkriminációt, másodszorban pedig szükség van az írástudatlanság felszámolására vonatkozó tervre. Ez egyiptomi nők fele írástudatlan. Ha pedig aki írástudatlan nő, az, azzal visszajönnek a muzulmán testvérek, majd vilasztási csalások és egyébek lévén el visszajelnek ezeknek a nőknek a szavazataival. Mire van szükségünk a nemzetközi közösségtől? Hát először is. A szolidaritásukra van szükségünk, érzelmi támogatásukra van szükségünk. Mit értünk ez alatt? Nos azt, hogyha bármikor önök közül bármelyik ki Egyiptomba utazik, akkor a döntés döntéshozókkal való tárgyalás során jelenítse meg a nőjogi kérdéseket. És mikor ez felmerül, akkor azt mondják persze, hogy ó, hát a nők jogai, mi jogaink, megkaptak mindent a nők. Nos, ez nem igaz. Önök is tudják, hogy nem így van. Kérem tehát önöket, lepjék csak meg az egyiptomi döntéshozókat. Technikai támogatásokra is szükségünk van. Nem működünk tökéletesen, tanulunk más országok példájából, a tapasztalatcsere révén szükségünk van az önök tapasztalatára, az európai civil szervezetek tapasztalatára, várjuk önöket, hogy jöjjenek el, és adják meg um, egy támogatást. Az utolsó dolog pedig a pénzügyi támogatás, mert hogy forrásokra is szükségünk van. Sajnálatos módon jelenleg az egyiptomi kormány minden nemzetközi együttműködést leállított a civil szervezetek számára, igyekeznek a civil szervezetekre vonatkozó törvényeket is módosítani, ez aztán még nagyobb nyomást gyakorolna majd ránk. Erben is szükség van, tehát az önök segítségére ez ellen. És végül hadd mondjam el, ne, ne bántódjanak meg, ha azt mondják, hogy ez, ez eh, beavatkozás a belügyekbe. Hát nem az amikor a gyermekjogi nemzetközi bizottság elnökségében dolgoztam, akkor mindig kimondtuk, hogyha egy gyermek alapjoga sérül a világ bármely helyén, az bizony nem annak a kormánynak az ügye, hanem az egész világnak az ügye. Úgyhogy hasonlóképpen mondom azt, hogyha bármely országban a nő alapjogát, emberi jogát megsértik, az bizony mi ügyünk, mindannyiunk ügye. Nem csak. Persze több ugye mi vagyunk elsősorban, mi együttem nők vagyunk a felelősök, de minden más nő is felelős világszerte. Köszönöm, Badranam asszony, doktor. Ehm, a Hát néhány megjegyzésre azért én is ragadtatnám magamat, ha megengedik. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unióban a mi kötelezettségünk, hogy nyomatékot adjunk az egyiptomi és általában az arab tavasz által érintett országok nőinek, és technikai pénzügyi támogatást, tapasztalatokból álló támogatást nyújtsunk. Azon az érzelmi, természetesen érzelmi támogatáson túl, amelyet ön is említett. Az egyiptomi helyzet bizony aggasztó sok tekintetben, és nem feltétlenül biztosított, hogy a nők helyzete magától javul. Azt nem mondanám, hogy a nők helyzete rosszabb Egyiptomban, mint a forradalom előtt volt, de hogy sokkal nem jobb, az is biztos. Látható, hogy a, a nők nem csak nézői voltak a forradalomnak, hanem a változás aktív részesei. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a változás utáni fejlemények során azok a régi axiómák és beidegződések, amelyeket jól ismertünk és amelyel ellen harcoltunk, ismét megjelennek. Az a régi axióma nevetesen, hogy a nő dolgozni jó, döntést hozni nem jó. Holott a nők nem csak keményen dolgozni tudnak, hanem tudnak döntéseket is hozni. Gazdasági döntéseket, pénzügyi és egyéb döntéseket is. Pontosan olyan kompetens vagy szakértő módon, mint bárki más. Nem lehet tehát elfogadni azt, hogy a nőket most visszaszorítják második vonal, vonalába a társadalomnak. És még kevésbé fogadható az el, hogy a nőket megalázzák, nem tartják tiszteletben jogaikat. Pusztán azért, mert nők. Ezek után engedjék meg, hogy Beszisz asszonynak adja meg a szót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 Köszönöm szépen, hogy megadták nekem a szót. Megpróbálom nagyon rövidre fogni a hozzászólásomat. Nem szeretnék szintézésbe bocsátkozni, hiszen akkor nagyon, nagyon hosszasan szólnék. Tehát nem szeretnék szintézést alkotni az észak-afrikai nők helyzetéről, vagy a magrebi nők helyzetéről. Talán azzal kezdeném, amelyel zárni kívántam volna a hozzászólásomat. Először is köszönettel tartozom minden képviselőnek, aki eljött, hogy meghallgasson bennünket, az afrikai nőket, hiszen szeretnének tájékozódni a problémáinkról, illetve az előttünk álló kihívásokról. Vannak férfiak is ebben a teremben, és üdvözlöm őket, de a nagy többségben nők vannak itt a teremben, és és hogyha nem látunk, látunk kellő mértékben férfiakat a teremben, akkor azért ez azt is jelenti, hogy ez a kérdés továbbra is a nőket érinti elsősorban, a nők foglalkoznak ezzel elsősorban, és ez nagyon nagy kár. Miért? Azért, mert a nagy többség nem érti meg, hogy ma a forradalom során, a forradalom fényében a nők kérdése a demokrácia központi kérdése. Nem lehet a demokrácia kérdésről beszélni, anélkül, hogy a nőkről ne beszélnénk. Miért? Először is nagyon egyet lehet föltenni, amelyeket talán nem teszünk föl kellő mértékben. Van-e állampolgárság, demokrácia akkor, hogyha az összes állampolgár nem egyenlő a törvény előtt. Nos igen, ez alapvető kérdésnek tűlik, de mégis nem kerül el, elég, elég sokszor terítékre ez a kérdés. Aztán a másik nagyon fontos aspektus, lehet-e valóban demokráciát létrehozni a politika területén akkor, hogyha a többi területen, gondolok itt a szociális, a családi kérdésre, családi területekre, hogyha ezekben az egyenlőség hiányát tapasztaljuk, hiszen ez a jelenlegi helyzet, és azokban az országokban, ahol demokrációt próbálunk létrehozni, ott szemet hunyunk a, a, a szociális, a társadalmi kérdések, a családon belüli kérdések fölött, ahol az inegalitás, az egyenlőség hiánya uralkodik. Tehát azon országok, amelyek eddig a diktatúra alatt éltek, most pedig bizonyos tekintetben felszabadultak. Ezekben az országokban a nők kérdése a politikai kérdések középpontjában áll, illetve a fejlődés középpontjában áll. Természetesen az egyenlőség kérdése, és ezt már ugye sokan elmondták előttem, kedves barátaim, tehát a nők egyenlőségének kérdése fölveti a vallás kérdését is, illetve a politikai aspektusokat. Ugye beszéltünk itt a referenciáról, és ez is egy alapvető kérdés. Tehát amikor a nőkről beszélünk, miről beszélünk? A demokráciáról, a szekularizációról, az egyenlőségről, tehát nagyon fontos kérdésekről. Nagyon sok változáson mentünk keresztül, rendszerváltásokon az egyik országban, a másikban talán nem, de az biztos, hogy az arab világ felbojdult, megmozdult, és a kérdés pedig az, hogy ez a mozgalom merre halad, milyen irányba halad tovább. A forradalmi pillanaton túl ott van az iszlám politika kérdése. A két ország, ahol ugye Tunézia és Egyiptom, ahol a diktatúra látványosan megbukott, és természetesen Tunéziában relatív többséget, 41-42 százalékot kapott az Eneda, ugyanígy abszolút többséget kapott Egyiptomban a szalafista muzulmán párt majdnem háromnegyedét a mandátumoknak. Ami pedig Líbiát illeti, és ez nagyon jól mutatja, hogy talán kívülről nem látjuk pontosan, hogy a nők kérdése mennyiben központi kérdés a politikai folyamatokat illetően. 2011. október 23-a Kaddafi bukása akkor az első hivatalos beszéd az átmeneti országban, ahol diktatúrát tapasztaltunk, bombázásokat és teljes káoszt. Az első hivatalos diskurzus, az első hivatalos beszéd az átmeneti kormány részéről kimondta, hogy a sária benne marad, érvényben marad, és a poligámia is érvényben marad ez volt az első bejelentés a átmeneti líbiai nemzeti tanácsban, mint hogyha nem lenne más prioritás, nem lenne más prioritás a diktatúrát követően. Tehát látni kell, hogy mi a legfontosabb kérdés, hiszen nálunk ez egyértelmű, a nők helyzete. Mit jelent ez? mit jelent az iszlám politika. Természetesen, bár demokratikus formában ö, kerültek megválasztás, megválasztás ezek a pártok, és ezt nem szabad elfelejteni, ré, képviselik a lakosság egy részét, mégis ezek olyan, olyan pártok, amelyek konzervatív ideológiát képviselnek, és veszélyt jelentenek a nők számára. Nem szabad ezt elkozmetikázni, nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a kérdést. Tehát nagyon fontos látni, hogy az állam az országok politikai erői által a demokratikus folyamatban hogyan alakulnak. a nők jogait illetően. Természetesen ugye egy erő harcról, egy erő viszonyról van szó, és más képet kapunk a Marokkóban, Líbiában, Egyiptomban, Tunéziában nem ugyanaz a valóság tükröződik, hiszen az állam nem ugyan olyan ezekben az országokban, de vannak példák, amelyek jól mutatják a kontextust. Lássuk, Tunézia egy olyan ország, ahol régi már a szekularizáció, előre haladott ez a folyamat, és az Eneda nehezen, nehezen tudta átvinni az ideáit, illetve az elveit. Sikerült, de elég nehezen ment. Lehet, hogy ez egy visszalépési technika, de Tunézia Liba, Libia mellett az egyetlen olyan ország, ahol a, ahol a sárja nincs benne a, a törvényben. Tehát ahhoz, hogy ezt javasolják, ehhez vissza kellett lépni. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy nem lehet érvényesíteni a sáriát valahogy máshogy, más területen, de mindenképpen ez azért visszalépést jelent. Aztán vannak olyan országok, ahol a sária az egész törvényhozásnak az alapját képezi. Tehát más erőviszonyokat látunk a különböző országokban. Nem jelenti ez azt, hogy minden elveszett. Bedran asszony megemlítette, hogy maga a forradalom nem a vallás nevében zajlott, hanem Tunéziában, a Kairóban, a Plastairon, máshol a szabadság nevében, a demokrácia érdekében, a korrupció ellen történt, és nem voltak vallási szlogenek a háttérben. Sajnos most nincs időm a részletekbe bocsátkozni, de az biztos, hogy sajnos az iszlám pártok ezt ki tudták aknázni. Azt gondolom, hogy el kell mondani azt is, hogy ebben az erő ebben, ezekben az erőviszonyokban látni kell a civil társadalom dinamizmusát, illetve a jelenlegi szabadság létrehoz, létrehozhat egy strukturált társadalmat, és ebben rendkívül fontos szerepet játszanak a nők. Hiszen amikor kizárjuk őket a politikából, akkor természetesen a civil társadalomban teljesednek ki, megpróbálnak valahogy egy ellensúlyt létrehozni, ellensúlyozni azt, hogy kizárták őket a politikai szférából. Tehát ez egy alapvető követelés a jelenlegi erőviszonyokban, a jelenlegi kontextusban, az arab világban, hogy az alkotmányba kerüljön a, kerüljenek a nők jogai, az egyenlőség benne legyen az alkotmányban, illetve a diszkrimináció ellenesség is benne legyen az alkotmányban. 2006 óta a DFM létrejöttével az alapkoalíció létrejött, amely az egyenlőséggel foglalkozik, feltétel nélküli egyenlőséggel, tehát 2006 óta létezik ez. Ez, ez a szervezet különböző női szervezeteket, illetve mozgalmakat fog össze, és az Emberi Jogok Szövetségét, illetve a nemzetközi szinten is ide tartozó szervezeteket. 2006, illetve 2011 óta ez a regionális koalíció a tartalékok felfüggesztését követelte. Nagyon fontos tehát az egyenlőség alkotmányba foglalása. Nagyon nehéz lesz ez a csata, hiszen az arab társadalom véleménye bizony eléggé megosztott, van konzervatív rész, amelyek és amelyek ugye kapcsolódnak és kötődnek a hagyományokhoz idézőjelben, illetve van egy olyan rész a társadalomban, amely a demokratikus irányt szeretné képviselni. Mit tehet tehát az Európai Unió? Egyetlen egy dolgot szerintem, ez pedig azt, hogy a saját értékeit tiszteletben tartsa és tiszteletben tartassa minden együttműködési egyezmény, együttműködési szövetségnek kell, hogy legyen egy cikkeje, a második cikkeje, ez pedig az, e- az emberi emberi jogok tiszteletben tartása, és eddig ezt nem próbálták tiszteletben tartani a, a diktatúrákkal való kapcsolatok során. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez előtérbe kerüljön, és ezt követeljük, és az emberi jogokhoz tartozanak a nők jogai is. Köszönöm. Madame Köszönöm szépen, Bessis asszony. Gostaria de recordar que os acordos de. A, azok, azok a megállapodások, amelyekre hivatkoztunk, mindegyike tartalmaz egy emberjogi záradékot, valamint nőjogi záradékokat, illetve cikkeket is. Erre fontos emlékeznünk, és ezt a szakbizottságunk lobby munkájának részben betudható eredmény a, a nőjogi ö, elemek, illetve azok tiszteletben tartására van hivatkozó részek. Mint jól tudják, sok esetben az uralom férfi uralommal egyenértékű, még Európában is érzékelhető a, a, a, a, az, hogy az, e- a nőjogok, a diszkrimináció elleni harc ö, továbbra is feladatok, és sok esetben csak üres szavaként ismétlik őket, nem igazán érzik át jelentőségüket a társadalom tagjai. Továbbra is fontos, hogy, hogy változtassunk ezen a helyzeten, fellépjünk, harcoljunk akár a jogainkért. Tehát nem lezárt ügyek ezek Európában sem. Nedel Cseva és Gurmai asszonyok is itt vannak, akik szeretnének hozzászólni ehhez a fordulóhoz, illetve reflektálnának arra, amit hallottak az imént, amit hallottunk az imént. Nedel Cseva asszony, asszony, koordinátor a néppárt részéről, neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Szeretnék köszönetet mondani három előadónknak a kitűnő előadásukhoz. Szeretnék másodszorban bocsánatot kérni, hogy nem tartom be a sorrendet, szeretném az ön beszédével kezdeni. Ön ugye én ugye vezetője voltam a választási megfigyelő missziónak Kongóban, és ott sokat hallottam már az ön munkájáról. Az, amit ön elmondott, nevezetesen az, hogy ami a az, az, amit elmondott a Nőjogi Bizottsággal kapcsolatban, az nem teljesen állja meg a helyét, hiszen pontosan mi vagyunk azok, akik a nők hangját felerősíthetik itt az Európai Parlamentben. feltűnt nekem az is, hogy azt is mondta, hogy európai nőknek és az afrikai nőknek ideológiai alapon is együtt kell működni. Ideológiai alapon is együtt kell működniük. Ön beszélt arról, hogy a politikában hány nő, hány nő szavaz a nők mellett? Tehát látni kell azt is, hogy meg kell erősíteni a szolidaritást a nők között, hiszen szerintem ez alapfeltétele annak, hogy hatékony eszközök legyenek a kezünkben. Valóban igaza van, hiányoznak a konkrétumok, hiányzik a, a szavak tisztelete, és a, a szavak, illetve a, a tettek tisztelete nem elég, hogyha nagy és hangzatos nyilatkozatokat teszünk. Igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy a, a nőket kizárják a, a szociális szférából, illetve visszaszorítják őket a, a saját sarkukba. Nos, nagyon sokszor egy átmeneti időszakban a politikai, illetve gazdasági stabilitásról beszélünk. Most Bulgáriát szeretném felidézni, ahol nagyon ahol azt mondhatjuk, hogy ugyanazokat, a, ugyanazokat az átmeneti aspektusokat éljük meg, a politikai, illetve a szociális szempontból ugyanazok a változások történnek, mint Afrikában, tehát azt látjuk, hogy vannak akadályok, illetve vannak ki, kihívások. Természetesen ott vannak az akadályok, mert a nőket kizárják a tárgyalási folyamatból, a szövegezési folyamatokból, de megvan a kihívás is, az, hogy ebben a változásban valóban felvállaljuk a szerepek, szerepünket. Ami pedig a nők szerepét illeti a demokratikus folyamatokban, nos az önök fellépésének hála azt látjuk, hogy a nők kulcsfontosságú szerepet játszhatnak egy átmeneti időszakban, előtte, közben és utána, tehát az átmeneti időszakhoz való eljutásban, illetve a konszolidációban is. Mindannyian hangsúlyozták azt, hogy a nőknek részt kell venniük a szövegek megfogalmazásában, tehát a tárgyalási folyamatokban, amikor az átmenetet létrehozzuk. Nagyon fontos, hogy a nők bízzanak önmagukban, önbizalmuk legyen, ehhez pedig képzésre van szükség, és tájékoztatásra van szükség, fel kell világosítani őket, a nőket arra, hogy ők maguk milyen szerepet vállalhatnak a politikai folyamatokban. Aztán, ami a felelősségteljes pozíciókat illeti, nagyon ritka, ritka az, hogy nőket találjunk ilyen helyzetben, pedig fontos, fontos, hogy ez megtörténjen, hiszen ezek azok a példák, amelyeket követhetünk, ezzel ö, érhetünk el valóban változásokat. Még aktívabb szerepet kell vállalnunk, és az is érdekes, hogy amikor felelősségteljes pozíciót kap valaki, akkor a militáns voltát egy kicsit háttérbe szorítja. Aztán amikor a modern szövegekről beszélünk, ugye Adus ö, asszony felszólalását követően láthatjuk, hogy vannak olyan, vannak szövegek, amelyekről csak álmodni lehet, és megszületnek ezek, de számomra a kulcs a megvalósításban rejlik. a nők fordulhatnak-e bármilyen intézményhez annak érdekében, hogy saját jogaikat érvényesítsék. Ehhez szükség van arra, hogy bízzanak az igazságszolgáltatásban, hogy valóban a bírósághoz fordít, fordulhassanak az igazságszolgáltatáshoz, és, és eredményt várhassanak ettől. Ezt nagyon fontosnak tartom. Aztán még valami. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy valóban felhívjuk a figyelmet, különösen a fiatalok figyelmét a nők és a férfiak közötti egyenlőség problémájára fontosnak tartom azt, hogy egy generációs változás jön létre. Nem tudom, hogy beszélhetünk már egy új férfi generációról, amely másképp tekint a nőkre. Szerintem ezek azok az aspektusok, amelyekhez ragaszkodnunk kell, amelyekkel kapcsolatban folytatni kell a munkát, és itt az Európai Unióban azt gondolom őszintén, hogy nagyon sok közös vonásunk van, nagyon sok közös kihívásunk van, és itt a Nőjogi Bizottságban is olyan kérdésekről beszélünk, amelyek a nők jogaival foglalkoznak, és minél többet beszélünk ezekről, annál inkább felhívjuk a figyelmet erre, erre a kérdésre, annál inkább előtérbe kerül ez majd a döntéshozatal során, és akkor valóban olyan intézkedések születnek, amelyek az érdekeinket képviselik. Tehát szerintem van koherencia, és természetesen minden országnak megvan a maga jellemvonása, maga a specifikuma, nem lehet általános beszélni, és még van egy, egy aspektus, ott van Kelet-Európa, ezt is egy kalap alá vesszük, pedig, pedig mindig, meg, mindig megvannak az egyedi specifikumokat, tiszteletben kell tartani E, ezt, és akkor a nők szerepét, a nők helyét is tisztán látjuk. Euh, köszönöm, Köszönöm Delcseva asszony. Betis asszonynak adom meg a szót, aki majd válaszol. Tudni kell, kell menjen korábban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a felszólalást is. Azt hiszem, hogy itt a megfogalmazáson múlik a kérdés nem tartalmi kérdésről van szó, hiszen én is valóban hiszek a szolidaritásban, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog. A diktatúra időszakában ez is bebizonyosodott. Nagyon gyakran nehéz volt a bizottságot megmozgatni, és a parlament támogatta a demokratákat, és valóban ez egy fontos aspektus, különbséget kell ebben tenni valóban az Európai Parlamentben találtunk támogatásra, illetve segítségre. De természetesen, ugye ennek megvannak a nehézségei is, a bizottság a bizottság hozta létre a szerződés nem a parlament, és hogyha a második cikkeit a diktatúra nem vette figyelembe, akkor ez sem a parlament hibája. A parlament folyamatosan foglalkozott ezzel jelentéseket készített a demokráciával kapcsolatban, a szabadságjogokkal kapcsolatban, és azt valóban el kell ismerni, hogy nagyon is értékes támogatást kaptunk a parlamenttől. Tehát ezt mindenképpen lekívánom szögezni, de természetesen egy ilyen rövid felszólásban ezt nem tudtam kibontani. Aztán, ami a Nőjogi Bizottságot illeti, természetesen ezt is nagyon fontosnak tartom. Amit mondani akartam, az az, hogy kevés férfi vesz ebben részt, főleg a gazdasági aspektusokkal foglalkozunk, és természetesen fontosnak tartom, hogy legyen nőjogi bizottság, de sajnos gyakran ez, ez inkább csak a nőket érdekli, és ez inkább egy megállapítás, nem elemzés. Természetesen, amit nagyon fontosnak tartok, és ez az utolsó megjegyzésem, meggyőződésem, hogy egy hosszú átmeneti időszakot élünk. Ne gondoljuk azt, hogy az átmenetnek már vége van, nem, egy, egy fázisban vagyunk, és természetesen ebben van előrelépés, illetve van hátralépés is, de még mindig most jön létre a demokrácia, tehát ennek a képítésének folyamatát éljük, és a nagy kihívás az az, hogy a nők ebben meghódítsák a saját helyüket, meggyőzzék, győzelmet arassanak. 2011 után a forradalmat követően egy konferenciát szerveztünk ebben a témában. Nagyon sok mindenkit meghív, meghívtunk, és nagyon sok, nagyon sok részevő volt Kelet-Európából, akik, akik megélték ezt az átmeneti időszakot. Köszönöm. Merci beaucoup, et bon voyage, et bonne chance. Köszönöm szépen. Minden. Szeretnék jó utat kívánni önnek, és pedig folytos Gurmai Zitával. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértek Patran asszonyal, hogy a változás vivői azok igazság szerint a nők, és amikor valóban arról van szó, hogy hatalmi pozícióba kerülhessenek, akkor már valahogy nem látjuk őket. Abszolút hasonlóságot érzek a közép-kelet-európai rendszerváltás, 1990-es évekről beszélek, Magyarországa adott esetben és, és az arab tavasz között, hiszen akkor is a nők voltak azok, akik a változást szerették volna, majd egyszer csak eltűntek a, a nők. Nagyon fontos, hogy a, a Nőjogi Bizottság e, ezt az ügyet fontosnak tartotta. Meggyőződéssel vallom, hogy minden egyes e, itt lévő e, képviselőtársam figyelemmel kísérte az arab tavasz eseményeit. A szocialisták és demokraták frakciója szervezett ezzel kapcsolatosan Barcelonában egy nagyszabású konferenciát, ahol tavaly júniusban ez egy euró-mediterrán találkozó volt, ahol természetesen nem csak a nők, hanem én úgy gondolom, hogy a fiatalok legalább ilyen súlyjal vettek részt a forradalomban, hallatták hangjukat, és mondták el, hogy hogy is, hogy is érezték magukat ebben a, ebben a forradalomban, és az elmúlt héten számos líbiai aktivistával találkoztam, illetve 2012. március 30-án az Európai Szocialista Párt, a Szocialisták és Demokraták frakciója, illetve a Globális Progresszív Fórum eh, arab tavasz címmel mit hozhat a, a progresszív agenda az új arab világban. Elfogadtunk egy, egy nyilatkozatot Tunisban, ahol természetesen, mint az Európai Szocialista Párt nőszervezetének vezetője, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ebben a nyilatkozatban egy egész fejezet foglalkozzon a, a, a nők ügyével, és akkor most angolul fogok beszélni, mert ez viszont csak angolul van meg. Specific legislation on women's representation and participation and equal rights and opportunities for women is fundamental in these emerging democracies. The family code that exists in many Arab countries needs to be revised in order to ensure women equal access to and opportunities in politics, education, economic sphere. And I just like to make a reaction for Mr. Bassi that education is really crucial, so you need trained women. Az oktatás rendkívül fontos, ez azt jelenti, hogy képzett nőkre van szükség a gazdasági szférában, ehhez viszont foglalkoztatásra van szükség, illetve megfelelő döntéshozatali pozícióra, a nőknek pedig gazdasági szempontból függetlenné kell válniuk, illetve fel kell lépni a nemek közötti egyenlőség érdekében, az erőszak ellen. Természetesen nőként, illetve férfiakként hiszünk abban, hogy ebben a bizottságban, hiszen ebben a bizottságban vannak férfiak is, egyetértek önnel, hogy ha változtatást akarunk eszközölni, változtatást akarunk látni, akkor férfiakra is szükség van, hogyha képezzük a nőket, akkor a társadalmat ö, oktatjuk, képezzük, ha pedig csak a férfiakat ö, képezzük, akkor csak a férfiakat képezzük, ez a nagy különbség. Ezen kívül hasonlóságot látok abban is, amikor Badran asszony beszélt a forradalomról, a nők a, ott voltak az egészségügyben, tisztán tartották a, a helyeket, tehát tripla szerepet vállaltunk. Amikor a hatalom megosztásáról beszélünk, akkor természetesen hiányoznak a nők. Az Európai Parlament sokat tehet ebben a tekintetben, például támogatást nyújthat egy-egy régiónak, és egyértelműen kimondhatjuk, hogy legalább 30%-os reprezentációt szeretnénk látni, női reprezentációt. Tehát nagyon is hiszek a társadalmi fejlődésben, abban, hogy a politikai területen is érvényt kell adni a nőknek. Azt mondom, hogy a progresszív társadalom számára megfelelő jövőképet kell kialakítani, megfelelő helyet a nők és a férfiak számára, mind a magán, mind pedig az állami szférában. Gazdasági függetlenséget kell biztosítani, és hatalommal kell felruházni a nőket és a férfiakat, valamint a fiatalokat is. Fontosnak tartom, azt, hogy az egyik férfi kollégánk, Mark Tarabella, úr egy nagyon fontos konferenciát szervezett meg tavaly, és sok szervezet segített abban, hogy a nők kisebb vállalkozásokat indítsanak útjára, például Egyiptomban. Természetesen ez nagyon fontos volt a képzettség, az oktatás szerepe. Ezen kívül hiszek abban, hogy a fiataloknak is lehetőséget kell biztosítani a jövőben, a fiatalok munkanélküliségére szeretném felhívni a figyelmet, a saját pártunk erre vonatkozóan egy kampányt indított útjára, és fontosnak tartom azt, hogy mintegy 6 millió, 6 millió munkanélküli van, hogyha 10 millió eurót ö, fektetünk ebbe a kérdésbe, akkor 10 millió új ö, munkahelyet hozhatunk létre, duplázhatjuk az erőnket, ugyanez a helyzet itt, és 4%-os most Európában a, a munkanélküliség, Spanyolországban ez akár ö, ez jóval magasabb hogyha nem figyelünk oda a saját problémánkra, akkor, akkor ezzel nagy veszélyek elé nézzünk, hiszen időzített bombán ülünk, azt hiszem, és tanulnunk kell az önök tapasztalataiból is. Természetesen ezen kívül fontos az, hogy a kapacitást építsük képzések segítségével és öneszközök által, mint például az iránymutatások, a glossáriumok, amelyek e, nemek közötti esélyegyenlőséggel foglalkoznak. Ezeket felhasználhatjuk a kampányaink során, illetve a tudatosító információs tájékoztatás során is. Fontosnak tartom, hogy a delegációk, amikor ezekbe az országokba ellátogatnak, akkor az egyenlőség kérdését fölvessék, hiszen nem csak a nőket érinti ez, hanem az, a társadalom minden rétegét. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy nagyon fontos ülés, és ismervén Szilvia Kosztát, aki kiváló barátom, biztos vagyok abban, hogy nagyon jó jelentést fog készíteni, és természetesen a nyilvános meghallgatások, mint ez a mostani is, valóban lehetőséget nyújt számunkra, hogy bepillantást nyerjünk a valóságba. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm Gurmai Zita szavait, és még egy kérés Anna Gomes részéről, aki szintén szót kér, és aki járt az érintett országokban. Köszönöm. Nagyon sajnálom, Tényleg sajnálom, hogy nem lehettem itt a, a, az egész délután során, és nem kísérletem figyelemmel az egész eszmecserét. Nehéz összeszervezni a, az embernek a programját, meg a munkáját, és jelen pillanatban Észak-Afrika témájában folyik egy másik szeminárium, ahol is a tunéziai parlament elnök éppen nemrég beszélt. Onnan szaladtam át. Köszönöm a kezdeményezést, és és mint mondottam, nem hallgathattam végig vendégeink és kollégáink mondandójának teljességét. Hadd osszam meg a Európai Parlament Líbia tárgyában felelős tevőként a gondolataimat. Gyakran járok Líbiában havonta, és fontosan kapcsolatot tartok nem csak libiai, hanem egyiptomi és tunéziai aktivistákkal. És van nagyon fontos üzenet, mely Szilvi jelentésében is meg kell jelenjen, hogy az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat is meghallgassa. És a szavakról a tettekre azonnal át kell járnunk. Már tegnap kellett volna, hogy megszervezzük, segítsük a nők önszerveződését, a építése, amiről Zita beszélt, hogy készen álljunk arra, hogy, hogy választásokon indulhassanak. És ha megválasztották a nőket, akkor segítsük őket a parlamenti munkájukban a nők kezébe erős jogosítványokat adni a legfontosabb eleme a demokráciának. Európában is egyébként, és mi sem vagyunk tökéletes demokrácia e szempontból sem, mint jól tudjuk, ám rendkívül fontos jelen pillanatban ez a cél. Minden, nyom, minden gyakorlási eszközt meg kell ragadnunk. Eston asszony hivatalában, a külügyi hivatalban és az összes képviseletünkben minden a térség minden országában, hogy együttműködve a nőkkel világos prioritásokat állapítsunk meg, mobilizáljuk az európai civil szervezeteket, amelyeknek megvan a szakértelme, a tudása, és összekapcsoljuk őket a térségbeli civil szervezetekkel, hogy az empowering valóban megtörténjen. Létfontosságú ez. És minél hamarabb annál jobb. És nem még nem tettük ezt meg, ezért hangsúlyozom a fontosságát a tetteknek. Köszönöm, Anna Gomes. Most pedig hadd kérjem meg vendégeinket, hogy ők is reagáljanak az elhangzott kérdésekre, illetve felszólásokra. Elnézést, még még, még szakértőink lezárnák az eszmecserét, engedjék meg, hogy az ENSZ képviselőjének adja meg a szót. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. A UN Women képviselőjével két Brüsszelben. Nagyon komoly kihívásokat jelent meg a, a, a nemi egyenlőség mert a nők nagyon sokan nem tudnak bekapcsolódni a, politika, a, a döntéshozatalba. A politikai átalakulás során nem mindig sikeres a, a politikai érdek megjelenítése. Nem kapnak elég támogatást, és nem kapnak megfelelő pozíciókat a politika befolyásolására a nőjogi érdekképviselő csoportok az elmúlt évek során. Nyilvánvalóan vált, hogy a nők jelentős kihívásokkal kell szembenézzenek a politikai ö, téren való egyenlő szerepvállások terén a nők erőfeszítései a demokratikus átalakulásban nem fordítottak a politikai pozíciókra. Ezért e terület különös figyelmet érdemel részünkről. Az arab tavasz és átalakítás lehetőséget teremtett ugyan a nagyobb nemi egyenlőségre, de ugyanakkor alá, is társadja a nők által korábban szerzett jogokkal. Egyiptom, Tunézia, Líbia esetében hallottunk ezekről a problémákról, és ez szükségesé teszi, hogy tovább kövessük a politikai átlásokat, hogy a nők gazdasági, kulturális, társadalmi és politikai jogait nem csak megvédjük, hanem erősítsük is, és erősítsük az új alkotmányok is. A nők jogai eh, alapvető átalakulást kívánnak meg, hogy minden polgár egyenlő jogokat élvezzen, és a férfiak és nők egyenlő joggal bírjanak, és részt vállalhassak a politikai életben. Ezért oly fontos a mostani átalakulás a nők és a demokrácia hívének szempontjából. Gazdasági lehetőségeket is teremtenünk. Az arab tapaszpont a, országaiban a világon a legmagasabban a női munkanélkülők aránya, ezért kell lehetővé tenni a nők számára és ez hallható volt a, a forradalmi hangja és hangok során is, hogy a, a, a szabadság hiányjal kapcsolatban a gaz, együtt a gazdasági problémákat is kezelni kell a nők részletének fokozásával a térségben, azon kihívásokra adott válaszokban, amelyekkel szembenéznek ezek az államok, bár ezek különböznek államokra államra. Jelenleg történelmi változásokat élünk, nem lehet ezekből kihagyni a nőket. A nők egyenlő és teljes részvétel a politikai folyamatokban alapvető fontosságú a demokrácia szempontjából. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Moszira Preda asszony. Most pedig szeretném a vendégeinknek megadni a zárszó jogán a hozzászólás lehetőségét, akik reflektálhatnak a kérdésekre is, megjegyzésekre. Ádulse asszony kapja meg először a szót. Voulez-vous faire des commentaires Tehát szeretne zárásképpen, a zárásaképpen még hozzászólni. Non, Non, non. Je <laughs> si non, vous parce voulez, y avait des... si vous voulez faire des, des remarques. Oui. Tehát még megjegyzésekkel élhet a vita végén, ha kíván. Igen, talán részleges válaszokat tudok adni a felvetett kérdésekre. És talán azzal kapcsolatban is elmondhatok pár szót, hogy mit tehetnek az országok, az államok, a hatóságok. Kedves kolléganő, csak egyet érteni tudok önnel abban, ami az elhatározott dolgoknak a megvalósítását illeti. Mi a jogszabályok módosítása mellett foglaltunk állást, és ezek a jogszabály módosítások közvetlenül garantálhatják a nőknek a jogait, hiszen lehetőséget biztosítanak arra, hogy a női jogok érvényesítését számon is kérjük. De hát ami a megvalósítást, a jogszabályoknak a gyakorlatba való átültetését illeti, itt azért mutatkoznak problémák, Például eh, a igazságszolgáltatáshoz való elégtelen hozzáférés, a nem kellő számú munkaerő. Tehát ezek problémák. Aztán természetesen az analfabetizmus is nyilvánvalóan akadályozza az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a nők számára. És nyilvánvalóan a jogszabály értelmezésnek is tág tere lehet az egyes országokban, hiszen sok esetben a jogszabály szöveg tág értelmezést enged a bírák számára. Marokkóban ugyanakkor bizonyos fokú előrelépést láthattunk a bíróképzésben. Tehát ott megváltoztatták a bíróknak a oktatását, mert hogy ott egy nagyon is probléma volt, nagyon is téma volt a női jogoknak az érvényesítés és azok értelmezése. Egy minisztériumi kolléga és bírók szerveztek emiatt képzést. Tehát azt láthatjuk, hogy van lehetőség a helyzet javítására, és történtek is lépések ebbe az irányba. De azt megállapíthatjuk, az igaz, hogy hogy a reformok támogatásának a kérdése a polgárok részéről még mind a mai napig kicsit kérdéses. Tehát a polgárok nem támogatják teljes messzélességgel ezeket a reformokat. A nőket inkább a családi feladatokra próbálják meg kényszeríteni. Hogyha aztán fölmerülnek például az örökségi kérdések, akkor pedig még inkább ellenzőkbe ütközik ez a reform. Ennek ellenére lépéseket kell tenni. Például az öröklési jog területén most megkísérlünk bizonyos fajta előrelépéseket tenni, megpróbáljuk tehát megvizsgálni, hogy van-e lehetőség itt az eddigi hagyományok megváltoztatására. És még két dolgot szeretnék mondani, ami a választási listákat illeti, a jelölt listákat. Annak érdekében, hogy más országok ne kövessék el ugyanazt a hibát, mint mi, ennek érdekében elfogadtuk az ezzel kapcsolatos javaslatokat. 30-40 százalék női jelölt, de azt mondtuk, hogy ez csak a kezdet lesz. De hát mindez idáig csak ez a választási lista volt, és hogyha a pártokat megkérik arra, hogy a listákra helyezzenek első jelöltként nőket, akkor ők amellett kardoskodtak, hogy a nők külön választási listán szerepeljenek, és ez ahhoz vezetett, hogy a legnagyobb eredmény, amit eddig elértünk, az az, hogy 30 helyet kaptak a nők a törvényhozásban. És még valami. Az iszlám pártok részéről érdekes módon azt láthattuk, hogy nagyon sok a női jelölt. Ezek tényleg bekerülhetnek aztán a törvényhozásban, és lehetőségük lesz a nők helyzetének megváltoztatására. De ők nem feltétlenül ugyanazokat a dolgokat gondolják a nők jogáról, és ez az esélyegyenlőségről, mint, mint mi. Hogyha valaki a hatóság képviselőivel beszél, például a női jogokról, akkor erre azt mondják, hogy ez egy partikuláris dolog, ez egy speciális dolog, de hát mi, amikor a nők jogait követeljük, akkor általános, univerzális értékeket kérünk számon, emberi jogokat kérünk számon. A vallás az nem egy specifikus dolog, az egy univerzális érték, egy univerzális értékrend. Ami pedig az alkotmányt illeti, azt kell, hogy mondjuk, hogy egyetlen egy dolog az, ami fontos, hogy nem került be, az az, hogy nem a vallástól fognak függeni a törvények. Nos, tartanunk kell magunkat a tolmácsolnak a munkadejéhez, sajnos már nem maradt túl sok időnk hátra. Szeretnéknek még hozzászólni? Okay. I just want to react to the question that... Uh, Csak szerette volna reflektálni arra a kérdésre, ami az elején merült fel, hogy mit tegyünk, ha, ha a falnak szorítanak. Megmondom, mit teszünk. elmegyünk szavazni, de egyikükre sem szavazzunk, a két jelölt egyikére sem szavazzunk, hanem egyszerűen áthúzzuk a szavazócédület. Az egészet nemmel húzzuk át. Ez azt jelenti tehát, hogy nem tud. Mert a Safik úgy is nyer, ezt jól tudjuk. Mert a katonaság őt nyomja, mindenféle nem demokratikus eszközzel is. Úgyhogy, ha hatalomra kerül, tudni fogja, hogy nem olyan népszerű. Jól tudja majd, hogy 5 millió, egy 5 milliós blokk nem akarja őt. És négy éve során, ha nem úgy viselkedik, ahogy várjuk, akkor meg fogjuk buktatni. Ez fog történni vele. Másodszorban köszönöm a, a bizottságotnak, hogy több forrást ígér Észak-Afrikára alokálni. Remélem, ez nem csak azt jelenti, hogy pénzt kapunk. Mi partnerok akarunk lenni. Azt szeretnénk, ha leülnének velünk, hogyha kapacitást építenének velünk és nekünk. Nem csak pénzről van szó, hanem szolidaritásról, partneri viszonyról, együttműködésről egyenlő felek között. A harmadik gondolat pedig valaki azt mondta, hogy a, a beszédnek lejárt az ideje, most már tettek, a tettek ideje jött el. Hát ezen dolgozunk mi is, nem csak beszélünk, hanem megszerveztük magunkat a cselekvés érdekében, és nem azért, hogy még többet beszéljünk. Azt is belátjuk, hogy megvannak a saját problémáink egymással szemben is. Nők is sokszor, hogyha hatalomba kerülnek, nem támogatják tovább a, a női jogokat. Tehát arra kell törekednünk, hogy ne aprózódjunk szét, hanem egyesítsük erőinket, és ne csak egymással, hanem a civil társadalom többi elemeivel is. Vannak kapcsolódási pontok e, a szakszervezetekkel és a társadalom egyéb szerveződéseivel. Köszönöm. Most pedig az Európai Bizottság képviselőhez fordulok. Okay. Uh, yes, please. Même, euh, je, euh, euh, je parlais de la Libye et